Uh, good morning. Jó reggelt kívánok, és üdvözlök mindenkit a szakbizottsági ülésünkön. Az első napi rendi pont egy eszmecsere a bizottság alelnökével, Jürki Katajnennel, aki a beruházásokért, munkahelyteremtésért és a versenyért felelős a, az eszmecsere a struktúrált párbeszéd része, és a megbeszélésünk célja pedig az, hogy a bizottság munkaprogramjának a helyzetéről, kezdeményezéseiről tájékoztatást kapjunk azokról a jogalkotási anyagokról, amelyeket már bemutatott a bizottság. Ezen kívül a 2018-as 2019-es prioritásokról is szeretnénk hallani. Biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, jó reggelt, köszönöm a meghívást. Úgy értettem, hogy Bienkowska kolléganőm itt járt. Nemrég, tehát olyan nagyon sokat nem tudok hozzáfűzni ahhoz, amit mondott, de köszönöm, hogy beszélhetek többek között a digitális egységes piacról. Két célból örülök a lehetőségnek. Az első az az, hogy arról szeretnék beszélni, hogy mik lehetnek a pozitív kihívások a elkövetkezendő években a belső piac tekintetében, és hogy milyen új lehetőségeink lesznek, de egyidejűleg az európai jogalkotásra, jogalkotókra nyomás is nehezedik majd ezek miatt. A második, hogy szeretnék beszélni azokról a folyamatokról, amelyek a már meglévő javaslatokkal függenek össze. Hogyha megengedik, akkor a jövő kihívásaival kezdtem a világgazdaságban két fő trendet különböztethetünk meg. Ezek nem csak európai mega trendek, hanem globálisak. Ezek fogják alakítani a piacot, és más lesz a világpiac, mint ma. Ez a körforgásos gazdaság és a, az intelligens gazdaság. Nagyon fontos, hogy ezekhez a mai viszonyok között próbáljuk meg alkalmazkodni. A körforgásos gazdaság egy olyan dolog, amely erősen érinti Európát. Mi vagyunk a legnagyobb piac, amely legelőször próbált meg jogalkotásilag reagálni arra, hogy a magángazdaság is körforgásosabb módon működjön. Nagyon izgalmas volt, és lebilincselő a bizottság munkájában is. Ha megnézzük a legjobb gyakorlatokat az európai piacon, amikor a körforgásos gazdaságról van szó, akkor az innovációkat a magánpiac szorgalmazza. A jogalkotók szerepe pedig az, hogy megkönnyítsék ezt, előmozdítsák. Meg kell találnunk a megfelelő ösztönzőket, hogy milyen fajta motivációval, deregulációs lépésekkel bátoríthatjuk a magángazdaságot a körforgásos gazdaság irányába legutóbbi példa, amely tényleg nagyon izgalmas és nagy befolyása lesz a körforgásos gazdaságra a műanyag stratégia. A bizottságban kb. négy hete fogadtuk el. a legtöbb döntés, elképzelés a bizottságon belül mind az egységes belső piacra vonatkozik. Tehát ezek belső piaci javaslatok például. 2030-ig az összes csomagoló műanyag újra hasznosítható kell, hogy legyen. Amit most tervbe vettünk, az az, hogy olyan minőségi normákat hozzunk létre a műanyag csomagolás tekintetében, amely megfelel a követelményeknek. Különféle műanyagok óriási mennyiségét használják fel csomagolásra. És a minőség annyira különböző, hogy nem mindegyik újrahasznosítható. olyan műanyagok is vannak, amelyek például mérget tartalmaznak, és ezekben nem lehet élelmiszert csomagolni. Tehát itt igenis meg kell különböztetnünk a különféle műanyag típusokat. Ezért van szükségünk európai minőségi normákra. És ez egy belső piaci kezdeményezés, hiszen a műanyag csomagolási hulladékot szeretnénk újrahasznosítani a belső piacon belül. Egy másik konkrét javaslat a újrahasznosított műanyagok minőségi normái. Igazából a újrahasznosított, a műanyagok 6%-a újrahasznosított pillanatnyilag. És itt ismét az a probléma, hogy nincsen minőségi norma. Nincsenek minőségi normák az újrahasznosított műanyag tekintetében. Ezt szeretnénk megváltoztatni. Azért mondom ezt el, mert a körforgásos gazdaságnak különféle ismérvei vannak. Ez nem csak úgy környezetvédelmi kérdés, hogyha a körforgásos gazdaságot beindítjuk, akkor ennek a végtermék a tisztább világ, az igaz. De ehhez szükség van a belső piacra, szükség van a piacgazdaságra. A műanyag stratégia igazából csak egy példa. Azok közül, amikkel foglalkoztunk az elmúlt években. Nézzük meg, hogy mi van Kínában. A piacgazdaság ottani értelmezése más. Kína nagyon proaktívan fejleszti a körforgásos gazdaságot, és az ezzel összefüggő jogalkotást. És ebben a tekintetben együttműködünk Kínával. Én azt mondanám, hogy Európa vezeti a körforgásos gazdaságot. Az biztos, az Egyesült Államok és Kína előbb van a fejlesztésben. Nem akarjuk az ő modelljüket lemásolni. Például nálunk van egy olyan, hogy magánélet, illetve sérthetetlenség, ami Kínában nem játszik nagy szerepet. Ezen kívül a mesterséges intelligencia fejlesztése és nagyon elől járnak a kínaiak. De ide tartozik például az egészségügyi kérdések. Most mindenki ismeri ezt, hogy mi történt most az önjáró autóval. De megjelenik az új szolgáltatások piaca is. A kérdés pedig az, hogy Európa hajlandó-e nagyobb hangsúlyt fektetni arra, amit az elmúlt évtizedekben elkezdtünk kifejleszteni. A szolgáltatások belső piacáról van szó. Az Európai Parlament is húzóckodott attól, hogy a szolgáltatások belső piacát előmozdítsa politikai okokból. De egyre több kihívás van az új technológiák miatt, és nekünk pedig sokkal jobban harmonizálnunk kell a szolgáltatások piacát, ha nem akarunk vesztesek maradni. Most akkor a jövőből visszatérek a mába. Most arra kell koncentrálnunk, hogy befejezzük a belső piaci stratégia végrehajtását. 2015 óta folytatjuk ezt, és nagyon sok gyenge ponttal foglalkozik. És igazából az Európai Unióban ez a legfejlettebb terület. Az európai kereskedelem 75%-a az Európai Unió belső piacán zajlik. És ez mindenki számára ismert. Azonban a sikerek ellenére még rengeteg akadály van. És ennek köszönhető, hogy a polgárok még mindig nem élvezhetik teljes mértékben a belső piac előnyeit. Tavaly két javaslatot tettünk. Az egyik, hogy mi legyen azokkal a termékekkel, amelyek nem felelnek meg az európai szabályoknak, a második pedig a kölcsönös elismerések. Mi a helyzet a szolgáltatásokkal? Itt még többet kell tennünk. A belső piac területén még mindig nagyon sok akadály van. Az európai gazdaság kétharmadát a szolgáltatások teszik ki, és a munkahelyek 90%-át teszik ki. Azonban még mindig csak 20%-os a belső piaci szolgáltatások kölcsönös áramlása. Ez elég jól mutatja, hogy milyen kihívásról van szó. És uh, itt ismét uh, megemlítem, hogy például a mesterséges intelligencia is új lehetőségeket nyújthat nagyon gyakorlati megközelítést választottunk, hogy a szolgáltatók könnyebben juttathassák el szolgáltatásaikat más országok polgáraihoz. És hogy hogyan lehet beazonosítani az új szükségleteket. A bizottság elkötelezett amellett, hogy teljes mértékben kiteljesedjen a szolgáltatások szabad belső piaca. És az arányossági tesztek is bevezetése kerültek. Biztosíthatom önöket, hogy a bizottság folytatja fáradozásait, és nagyon fontos, hogy a trilógusban, a trilógusokban is előmozdítsuk a szolgáltatási csomagot. However, I want to be very clear on the Azt hiszem világossá kell tenni, hogy nagyon sajnálom az ECON szavazás eredményét és az INCO szavazás eredményét tegnapi napon elutasították az e-card bevezetését, amit az Európai Bizottság javasolt elmúlt évben. Ezzel a javaslattal könnyíteni akartuk a cégek életét, mindennapi életét. Mindenek előtt a kis és középvállalatok számára lett volna ez jó nem érintettük a szabályok érdemi részét, amelyekben már korábban megállapodtunk. Összességében csak az eljárást akartok javítani. Az Európai Bizottság most tudomásul veszi a szakbizottság döntését, és a következő lépéseket is megtervezzük majd ebben az ügyben. Minden esetre köszönöm az előadóknak az erőfeszítéseket, amelyeket a javaslat érdekében tettek a jelentés nagy lépés lett volna előre a egységes piacon a szolgáltatások területén. Igen, tisztelt képviselők, a javak, az áruk és szolgáltatások kérdésében sok munkánk van még, sok tennivalónk van még a közbeszerzéseknél. Fontos, hogy a jól működő egységes piacnak egy közbeszerzési rendszert is működtetnie kell. Itt komoly potenciál rendelkezésünkre stratégiai úton kell gondolkodnunk. A gazdaságunkban a beruházások nagy része közbeszerzés. Ez az EU GDP-jének mintegy 4%-át adja értékben itt közpénzeket költünk el, nem hatékonyan gyakran, de fenntartható módon és hatékonyan kellene elkölteni ezt a pénzt a polgárok érdekében. Az Európai Bizottság egy intézkedés csomagot javasolt elmúlt év októberében, hogy a gyakorlatban is jobban működjön a közbeszerzés. A tagállamok stratégiai megközelítést kell, hogy alkalmazzanak véleményünk szerint. Örülök, hogy a parlament és ez a szakbizottság is hozzájárul ehhez a munkahoz a javaslataival. Reméljük, hogy ez további ösztönzést ad a tagállamoknak, hogy foglalkozzanak stratégiai módon ezzel a kérdéssel. Végül pedig szeretnék eh, nyilván hozzászólni még egy témához, nyilván emlékeznek még arra, hogy intézkedésekre tettünk javaslatot a szellemi tulajdonjogok védelme érdekében. Itt eh, megfelelő iránymutatásokat készítettünk, eh, és az EU szabványosítási politikáját is modernizálni szeretnék ebben a szellemben, hiszen így tud jobban működni az egységes piac. Mindenek előtt, ami a szellemi tulajdonokat illeti elmúlt év novemberében egy átfogó csomagot adott az Európai Bizottság intézkedésekkel, amely a kérelmezés és a végrehajtás egyszerűsítését irányozta elő. Szeretnénk megerősíteni a hamisítás elleni fellépést is, és a kalóz termékek előállítás elleni fellépést itt. Itt a hagyományos végrehajtást is erősítjük, és ez fontos területe a többletérték előállításának a gazdaságban. Itt mindenképpen a szellemi tulajdon jogok sérelmét komolyan kell vennünk, és fel kell lépnünk határozottan ez ellen nemzetközi keretek között is. utoljára de utolsó sorban az Európai Bizottság egy startup és scale-up kezdeményezést indított, ez a kockázati tőkével foglalkozott, és ezt figyelembe kell vennünk, hogy kockázati tőkével foglalkoznak az adóztatás területén egyre több kutató kezd el a startupok keretében működni, és ezt szeretnénk megfelelő módon erősíteni és segíteni. Az Európai Bizottság most már az egységes piac érdekében számos kezdeményezést indított, és van még egy néhány lépés, amit meg kell tennünk, ezt is meg fogjuk tenni. Természetesen az Európai Bizottság ezzel párhuzamosan a végre, az eddigi szabályok végrehajtását is erősíteni kívánja. A jobb eredményeket kívánunk elérni a jobb alkalmazás útján. Hölgyeim és uraim, összefoglalva szeretném elmondani, sok mindent tettünk már, de hosszú utat kell még bejárnunk, ha el akarjuk érni a céljainkat. Ehhez szükségünk van az Európai Parlament támogatására is. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Commissioner, for your intervention. Köszönöm szépen biztos úrnak a bevezetőjét, a helyzet bemutatását. Most a képviselők kapnak szót, majd, hogy kérdéseket tegyenek fel Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alelnök úr, örülök, hogy eljött, és talán ma délelőtt csak néhány kolléga van jelen, annyi albizottság és bizottság ülésezik, hogy egyszerűen nem tudunk több helyen lenni egyszerre, de úgy gondolom, hogy ezért időt szánhatunk a kérdésekre és az eszmecserére. A témák, amelyeket ön felvetett, rendkívül fontosságok az európai gazdaság versenyképessége szempontjából az európai polgárok számára, és hát a jólétünk érdekében meg kell tenni bizonyos lépéseket Európában. Ezért aztán a szolgáltatás csomaggal kezdeném, amit az Európai Bizottság bemutatott. Itt egy részében persze egyetértünk a tanácssal az arányosság ügyében. Örültünk volna, hogyha az előadó ezt is kezeli. A második részt is szerettük volna megvizsgálni, de hát az a mi elnök asszonyunk is előadója volt ennek a témának, ami az e illeti. De azt kell látnom, hogy a tagállamok között komoly bizalmatlanság van ezzel a bizalmatlansággal foglalkoznunk kell. Én azzal egyetértek, hogy az előadók, az árnyék előadók kiváló munkát végeztek, de úgy gondolom, hogy túl sokat kérnek az Európai Parlamenttől, hogyha azt mondják, hogy a tagállamok közötti véleménykülönbségeket itt kell meghaladni. Ezt a feladatot mi egyedül nem tudjuk megoldani. Ezért az általános problémával kell foglalkoznunk szerintem, Világos, hogy van egy európai kompetencia a szolgáltatások területén, a foglalkoztatásban pedig a hatáskör a tagállamoknál van. Itt különböző szerződésekről és hatáskörökről beszélünk. Ezt a két területet nem tudjuk egymásba fűzni. A szubszidiaritást figyelembe véve, és csak akkor tudjuk kezelni ezt, hogyha a bizalmatlanságot is kezelni tudjuk éppen a foglalkoztatási jog területén, a munkavállalási jog területén a legjobb gyakorlatot lenne érdemes követni, de vannak tagállamok, amelyek kételkednek, mert a szolgáltatásoknál túl egyszerűek a, a jogszabályok és túl bonyolultak a foglalkoztatásban, ezért aztán nem igazán szerencsés ez a megoldás így. Ezért meg kell nézni, hogy mit tudunk együtt tenni ebben a kérdésben én a magam részéről annyit tudok elmondani, a mi frakciónk kész arra, hogy dolgozzon ezen a témán, de egyszerűen a tagállamok közötti bizalmatlanságot nem mi fogjuk tudni megoldani, mert mélyen gyökerezik ez a bizalmatlanság. Még egy további pontot szeretnék elmondani, az úgynevezett műanyag stratégia témája. Nyilvánvalóan ezen a területen komoly nehézségünk van, amit Európában meg kell oldani. Éppen ezért nem vagyok nagy híve az új adóknak, de azért végig kell gondolnunk egy ilyen lehetőséget is. Egy műanyag adó bevezetésére, ez nem csak a környezetnek segíteni a fenntartható fejlődésnek, hanem az európai versenyképességet is erősíteni. Szerintem érdemes lenne elgondolkodni rajta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tanci. Dánti képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést szeretnék kérni öntől és a biztos úrtól. Az Intába kellett, hogy menjek, mert a ott tárgyalt jelentésnek az előadója vagyok, de rohanva jöttem ide, úgyhogy sajnos nem tudtam meghallgatni a biztos úr szavait, de tudom, hogy mire utalt a bevezetőjében. Az áruk csomagjával kapcsolatban nagyon elégedettek vagyunk a bizottsági javaslat tekintetében. Úgy gondolom, hogy ambiciózusabbak lehetünk, ugyanakkor komoly munkát tudunk végezni és a tanácsra is nyomást kellene, hogy gyakoroljunk azért, hogy piacfelügyeleti rendszer alakuljon ki, hatékony és eredményes piacfelügyeleti rendszer. Tudjuk, hogy az egységes európai piac egyik gyengesége, hogy nem tudunk garanciákat adni a fogyasztók számára, és nem védjük az európai vállalkozásokat, olyan vállalkozásokat, amelyek minőségi termékeket állítanak elő, és megfelelnek az európai szabályoknak. Második megjegyzésem, szolgáltatási csomag. Nagy erőfeszítést tettünk, sok munkát végeztünk, Schwab kolléga is emlékeztette erre minket az arányosság, proporcionitás témájában, és most dolgozunk a értesítések témáján, ez is egy fontos elem. A parlamentben a mi szakbizottságunk jelentős munkát végzett, próbáltunk kompromisszumos megoldásokat kidolgozni, próbáltunk megoldást találni néhány kérdésre a bizottsági javaslat alapján. Ugyanakkor az e-kártya esetében ez nem mondható el. Amikor valaki egy meccset elveszít, akkor nem az a kérdés, hogy miért győzött a másik csapat, hanem az a kérdés, hogy mit hibáztunk mi miért vesztettük el a csapat a meccset, és szerintem ezt a kérdést kell, hogy föltegyük. Hogyha ez az e-kártya jogalkotási javaslat megbukott, nem a mi szakbizottságunkban, hanem öt parlamenti szakbizottságban nagyon nagy többséggel átszavazása, az, általánosan az összes frakció részéről történő nemleges szavazással, én úgy gondolom, hogy a végig kellene, hogy gondolja ezt a bizottságnak, kellene kompromisszumokat keresnie, át kéne alakítani azokat a részeket, amelyek nagyon bonyolultak, és amelyek nagyon nagy nehézséget okoztak sok képviselőnek, sok frakciónak. Nagyon nagy többséggel szavazták le a szakbizottságokban ezt a javaslatot. A plenárison nem volt lehetőségünk ezt ellenőrizni, de hogyha plenárosin plenárison is szavaztunk volna, akkor láthattuk volna, hogy milyen nagy többséggel szavaztuk le, vagy szavaztuk volna le ezt a két jogalkotási javaslatot. Az együttműködő gazdaságot is említette, erre vonatkozóan én voltam a jelentéstevő, az parlamentben. Én azt vártam, hogy a, hogy a bizottság tovább lépjen. Mi kialakítottunk egy roadmap-et, hogy merre kéne tovább lépni. Az a, a definíció, szolgáltatásnyújtó, alkalmi és professzionális szolgáltatásnyújtó, ez adná meg a lehetőséget arra, hogy szabályokat állítsunk föl európai szinten, hogy egy keretet, szabályozási keretet alakítsunk ki az ilyenfajta gazdasági tevékenységekhoz, és az összes ilyenfajta platform számára. Az utolsó témám, miért nem történt tovább lépés a földrajzi eredet jelölés témájában a nem mezőgazdasági termékeknél. Ez egy egyszerű javaslat, és az európai gazdaságot érinti, kulturális harcot végzünk a nemzetközi egyezmények tekintetében azért, hogy a gazdaságot összekapcsoljuk a területtel, és ezt szolgálná a földrajzi eredet megjelölés. Én úgy gondolom, hogy itt a szándék hiányzott, és ez hiba. Thank you very much. Mr. Köszönöm szépen, Egnyúr. Köszönöm szépen. Látom, hogy lassan feltöltődik a terem, tehát azért elég gyengék vagyunk ahhoz képest, hogy egy biztos jár a körünkben a mai napon. A következő történet szeretném elmondani a saját szempontjaim alapján. Az Egyesült Királyságból a keleti megyéket képviselem, és négy pontot vetettek fel az voltak emberek, akik egyszerűen nem tudtak megélni, és ők éltek a kórházakban. Ez a cég ez elég jól működik, aki ezeket ellátja, mert megszólal egyszerű, és volt egy kis trükkjük is, hogy egy digitálisan olvasták fel, meddig, meddig ideig vár valaki mondjuk egy kórházban, és elkezdte kiszorítani egy versenytársát, akit zavart ez, hogy ez a kis brit cég eladott ilyen, ilyen tolószékeket, versenyképesebb volt, mint a nagy német cég, és a bizottsághoz ment a nagy német cég, az egészségügyre hivatkozva azt mondta, hogy ennek a széknek egy ipari elektromágneses befolyásnak is ellent kell tudni állni. Tehát, hogyha rendkívül költségekkel jár, hogyha javítani akartuk a székeket. Egy kis cég ezt nem tudja megengedni magának. És időközben az elmúlt évben ez a cég egyszerűen elveszített igazából jobb ilyen dobozokat szerzett be a piacon, és az egységes piacnak nem szabad így működni, hogy a nagy cég megszerzi magának a piacot. Lehetőséget kell adni a kisebb cégeknek, igen, és kint a terepen a cégekre kell bízni a versenyt, hiszen visszaéléseket látunk különben, és ezek folytatódnak is majd, hogyha ez így marad. Ezért mindenről beszélhetünk, például nem szabad higanyt alkalmazni a hőmérékben, stb. Ez mind cégeket tett tönkre nálam a választóim körében is. Most vegyük meg a műanyag, vegyük a műanyag csomagolást. Egy kicsit aggódom a Brexit utáni időszak miatt bármilyen csomagolást fognak alkalmazni a brit exportőrök, egyszerűen nem fog az megfelelni az egységes piac szabályainak. Mit kíván az Európai Bizottság tenni az importált termékek esetében, hogyha olcsó műanyagot használnak, ami szennyezi a környezetet? Thank you very much, and then... Uh, Köszönöm szépen. Mindenki. Asszony. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy más nevét hallom. Üdvözlöm, alelnök úr, itt a szakbizottságunkban az elejétől fogva az Európai Stratégiai Beruházási Alapon sokat dolgoztam, ezért ebbe az irányba szeretnék kérdéseket feltenni. Mindenképpen szeretnék gratulálni az erőfeszítéseihez mi szerint Európát versenyképességbé kívánja tenni, nagyobb növekedést, több munkahelyet akar teremteni. Ez nyilvánvalóan a portfóliónk központi részét képezte az elmúlt időszakban, és volt szkepticizmus is, negatív hozzáállás a Juncker tervvel kapcsolatban annak idején, és viszont önáll e mögött valójában minden esetre az megmutatkozott, hogy konkrét eredményekhez vezetett ez a terv egész Európában. Valóban itt a szakbizottságban a jelentésünk is azt tartalmazta, hogy eh, szeretnénk meghosszabbítani ezt, eh, és eh, azt hiszem, hogy ez sikerült is. Úgy gondolom, hogy sok régió van Európában, akik aggódnak, hogy tényleg mobilizálni tudnák-e ezt a fajta beruházást, élni tudnak a lehetőségekkel. Mi egy közepes országból érkezünk, és a GDP-nk jelentős részét arra fordítjuk, hogy kis és középvállalatok beruházásokat tudjanak eszközölni Miután ezt elmondtam, most a kérdésem az lenne, hogy az Európai Bizottság hogyan látja az jövőjét ennek a tervnek, és hogy alakul ez majd a több éves pénzügyi keret keretében a következő időszakban az FC mennyit használtak fel, mennyi áll még rendelkezésre, van-e érdeklődés az Európai Bizottság rendelkezik-e hatékony eszközökkel arra, hogy az EFSZ-t még hatékonyabban használhassuk fel, és megfelelő földrajzi megoszlást tudjunk biztosítani. Köszönöm szépen. Ne. Köszönöm szépen. Én is szeretnék feltenni két kérdést. Az e-kártyáról beszélt, és néhány képviselő is utalt erre. Én voltam az egyik előadó ebben a témában. A sajnálatosnak tartjuk a tegnapi szavazást. Az elutasítást, illetve az elutasító módosítókat leszavaztuk, úgyhogy most végül is a bizottságon múlik, hogy új javaslattal előálljon ebben a témában. Másik témám a magánkezdeményezések fontosságát említette biztos úr. Ezzel kapcsolatban az első kérdésem az, hogy az Európai Bizottság hogy kívánja ezt ösztönözni. Ahogy ön is mondta, nem akarunk mindent szabályozni, hanem ösztönözni kívánnánk a magánkezdeményezést. A bizottság hogyan tervezi ezt megtenni. A második kérdésem beszélt a minőségi standardokról, amelyeket ki fognak alakítani a műanyag, csomagoló, műanyag csomagolásra vonatkozóan. A kérdésem, hogy hogyan történhet ennek a szabályozása, nem lehet tudni, vagy másképp fogalmaznék, az innováció akadályozása nélkül. Ugye nem tudjuk, hogy a jövő mit fog hozni, milyen új technikák fognak kialakulni, milyen fajta műanyagokat fognak kialakítani itt a parlamentben is ez kihívás, hogy a jövőnek is megfelelő jogalkotást kell, hogy végezzünk. Erre, erre a kihívásra milyen az önök válasza? Biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket, elképzeléseket. Az elnök asszony megjegyzésére és kérdéseire reagálnék először. Az utolsó kérdés nagyon jó. A körforgásos gazdaságban oda kell figyelnünk arra, hogy a jogszabályok lehetőségeket adjanak, és ne a jelenlegi technológiákat szabályozzuk. Ez nagy kihívást jelent. A mi célunk 2030-ra vonatkozik, addigra az összes műanyag csomagoló anyag hasznosítható kell, hogy legyen. Minőségi standardokat kívánunk előállítani a műanyagokra vonatkozóan. Most kezdjük ennek a vitáját, ennek az eszmecseréjét az ipari vállalkozásokkal, a szektor képviselőjével. Egy olyan jogalkotói jogalkotási keretet akarunk kialakítani, amely nem akadályozza az innovációt. A műanyag nagyon jó termék a környezet szempontjából is. Hogyha a műanyagot összehasonlítjuk a üveggel például. Sajnálom, hogy még mindig ilyen műanyag palackokat használnak, de azért a kérdés nem fekete-fehér, ez könnyebb, mint az üvegpalack. Milyennek a lábnyoma? Sokkal kevesebb a lábnyoma ezer műanyag mint ezer üvegpalasznak. el kell, hogy kerüljük a képmutatást. A bizottságban már lecseréltük csapvízzel a műanyag palackot. A csapvíz használata sokkal jobb, mint a műanyag palack használata. Nem mindenki szereti ezt, de azt szeretném ezzel mondani, hogy a műanyagok területén is fejlesztésre van szükségünk. bioalapú műanyag területén is rengeteg a fejlődés, az innováció, hogyha sikerül a kőolaj lecseréltetni a műanyag előállításában, ez fontos lehetne a lábnyom, a széndiokszid lábnyom csökkentése érdekében. Nem tudok pontos válaszokat adni e- a kérdésére, mert nem ismerem a válaszokat de minden esetre mi így gondolkodunk, és nagyon oda kell, hogy figyeljünk arra, hogy az innovációt ne tegyük tönkre a műanyag területén. Magánkezdeményezések. Hogyha ezt nem tudom, hogy ezt a körforgásos gazdaság szempontjából kérdezte, Elnök, igen, általános volt a kérdésem. A legkönnyebb válasz erre talán az, hogyha megint utalnék a műanyag stratégiára. Pillanatnyilag a célt állítottuk föl, és most készen állunk befogadni a jó ötleteket. A szolgálatainknak már van nagyon sok jó elképzelése természetesen, és inputra van szükségünk az ipar részéről, a magánszektorból is. Sok esetben előre lép már most is a magánszektor, úgyhogy az a módszer, ahogy most a jogalkotási munkánkat végezzük, az az, hogy a magánkezdeményezéseket kívánjuk ösztönözni, és tőlük tudunk tanulni. Szolgáltatási csomag és e-kártya teljes mértékben egyetértek azzal, amit Schwab úr mondott az egyik fő csapda vagy kihívás az, hogy a tagállamok nem bíznak egymásban. Ennek nagyon mélyek a gyökerei. És ez annyira jelentősé vált, hogy a szolgáltatási szektorban szinte semmit nem lehet lépni. Amikor ez kezdődött, mikor kezdődött? Ez 20 évvel ezelőtt. Az emberek még mindig emlékeznek azokra a akkori problémákra, vannak ilyen hagyományos megrögzölt elképzelések, és az elkártya témájában is ezt látjuk. A bizottság elképzelése az volt, hogy a származási szabályokkal kell foglalkozni, viszont mi ezt nem akarjuk megtenni. Elég egyetemű a bizottsági elképzelés alapján, amikor az elkártyát elkezdtük kidolgozni. Pont az volt a cél, hogy ne foglalkozzunk ezzel, hiszen sehova nem vezetne. Egyszerűen az eljárást akartuk modernizálni a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás területén. De most nem akarom azt mondani, hogy ez volt az egyetlen probléma, bizonyára voltak jó ellenérvek a mi javaslatunkkal szemben, és érvényes ellenérvek is, de az egyik fő ellenérv az ez volt. Hogyha elolvassa a szöveget, akkor egy olyan szót sem látnak, ami arra utalna, hogy a származási országra vonatkozó szabályokat akarnak megváltoztatni. Fölvetettem a témát, mert ez egy jó példa, egyik olyan példa, ami azt mutatja, hogy a korábbi harcokon túl kell, hogy lépjünk. A bevezetőmet azzal kezdtem, hogy elemeztem az új kihívásokat, amik Európa elől állnak, például a mesterséges intelligencia, szolgáltatási piac, ezeket a kívásokat pozitívan kell tekintenünk és kezelni. A korábbi véleményeltéréseket is sikerült megoldanunk. Hogyha nem tudjuk a tagállamok közti bizalmat növelni, illetve más érdekelt felek közötti bizalmat fokozni, akkor majd más piacok ezt meg fogják tenni, például a mesterséges intelligencia területén. Bizonyos mértékben azt tudom mondani, hogy a pragmatizmus, nagy dózisú pragmatizmus jó gyógyszer lenne. Számra fontosak az értékek, de van a pragmatizmus területén is tapasztaltam, az, amikor miniszterelnök voltam, akkor hat párt alkotta a koalíciót, gyakorlatilag mindenki ott volt a bal oldaltól a jobb oldalig, és mivel nem voltak közös értékeink, ezért úgy döntöttük, hogy a pragmatizmus alapján fogunk dolgozni, és jó eredményeket lehet elérni a pragmatizmus alapján. Remélem, hogy ezt a légkört meg tudjuk változtatni. Senkire nem akarok újra mutogatni, de meg kéne próbálnunk a tagállamokat is befolyásolni, hogy lépjenek ki a korábbi gondolatkörből, és nézzünk a jövő felé. Megosztásos gazdaság egy másik nagyon érdekes, vonzó terület, és nagyon nehéz szabályozni. Dante úr bizonyára ismeri a mi közleményünket ebben a témában, a megosztásos gazdaságról. Gyakorlatilag arra jutottunk, hogy alapvetően nincs olyan alap európai szabályozás, amely akadályozná a megosztásos gazdaság fejlődését. Követjük a fejleményeket. A szolgáltatások folyamatosan változnak a bizottság szempontjából fontos, hogy azt nézzük meg, hogy melyik az a fázis, amikor be kell, hogy lépjen az európai szabályozó hatóság, az európai szabályozás. Mert a megosztásos gazdaság tekintetében a legtöbb témát tagállami szinten kell szabályozni. Ugyanakkor persze van egy olyan kockázat, hogy a mi szabályozási keretünk fragmentáltá válik. Ha megnézzük a konkrét eseteket, akkor azt látjuk, hogy keveset tehetünk. Amikor nagyon nagy az eltérés a bizniszmodellek között, akkor egyesével kell elemezni az eseteket. Ahogy mondtam, aktívan követjük a fejleményeket, próbáljuk meghatározni, hogy van-e olyan egyetemű terület, ahol európai szabályozás át kellene, hogy vegye a nemzeti szabályozás szerepét, vagy pedig ha fölmerül olyan terület, ahol semmilyen szabályozás ne érvényesülne. Egnyúr, nem tudom, hogy az ön példája egy kis brit cégre vonatkozóan, amit egy német cég megvásárolt, nem igazán tudok ehhez mit hozzászólni. Mit jelent a Brexit? a kereskedelem szempontjából. Azt mindenki tudja, hogy ezt még nem tudjuk. De tudjuk, hogy a jövőbeli kereskedelmi tárgyalások az Egyesült Királyság és az EU között az első olyan kereskedelmi tárgyalás sorozat lesz az egész világon, amikor arról beszélünk, hogy hogyan fog romlani a kereskedelmi helyzet. A kereskedelmi tárgyalások során általában jobb kereskedelmi környezetet akarunk kialakítani, de ebben az esetben ez ellenkezője lesz, ez szomorú, de nem tudunk mit tenni. Meide asszony, köszönöm szépen, hogy az FC témáját felvetette. Fontos téma. A legutolsó számokat, hogy közöljem. FC plusz Európai Beruházási Bank összesen 55 milliárd eurós értékben finanszírozott projekteket, tehát 55 milliárd euró értékben két és fél alatt, és mindez 273 milliárd eurós beruházást ösztönzött. Az FC két és fél évének az eredménye 273 milliárdos befektetés. A legtöbb kezdeményez, kedvezményezett kis és középvállalkozás, aztán a második fontosabb terület az energia, energiahatékonyság, aztán a digitális szektor a harmadik helyen áll, ha jól emlékszem. A jövőben azt szeretném látni, hogy a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó beruházások kapjanak több támogatást az EFSI ből azok a platformok, amelyeket említettem, a platformok gyakorlatilag helyi beruházási eszközcsoportot jelentenek, tehát itt kisebb beruházásokról van szó. Például Görögországban egy beruházási platform lehet az idegenforgalom számára, ahol a kis vállalkozók, hotel tulajdonosok beléphetnek a platformba, és 20 ezer vagy 120 ezeres kölcsön kaphatnak például a hotel felújítására. A modell bizonyos esetekben már működik. Például Franciaországban, az Ile-de-France területen van egy beruházási platform az energiahatékonysági beruházások tekintetében. 40 ezer lakást alakítanak át ennek a segítségével energiahatékonyság szempontjából. Tehát ez olcsó hitelt biztosít, és hosszú távú hitelt a lakástulajdonosoknak ebben az esetben. Az EFSZ-vel kapcsolatban az egyik konkrét téma, hogy a FC felhasználóinak 70%-a magánvállalkozás. Másképp fogalmazva, közpénzt közpénzzel sikerült fölébresztenünk a békésen alvó magántőkét, és számomra ez a legnagyobb előnye ennek a lehetőségnek, hiszen az alternatíva az lenne, hogy ne legyen beruházás, vagy pedig az adófizetők fizetnek mindent. Így viszont minimalizáljuk a az FC használatával az adófizetők pénzének a felhasználását, és ösztönözzük a magán beruházásokat. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen ezt a nagyon hasznos ezt, eszmecserét, és találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr. Köszönöm szépen az expozéját, köszönjük a válaszokat, és minden jót a bizottságnak. Ez azt jelenti, hogy áttérünk a következő napi rendi pontunkra, amely egy jelentés tervezett megvitatása, és pedig Coelho úr a szerzője a közbeszerzési stratégiai csomag címet viseli. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt elnökasszony, kedves kollégák! Egy jelentéstervezetet szeretnék ma bemutatni a közbeszerzési stratégiai csomagról, amelyet az Európai Bizottság 2017-ben terjesztett elő. Időközben minden nyelven hozzáférhető a jelentés, a kollégák és a civil szervezetek is tanulmányozhatták. Mielőtt konkrétan vázolom az anyagot, szeretném elmondani, hogy nagyon lényeges. Katály nem biztos is említette az előbb. 250 millió közbeszerzés van az Európai Unióban, és ez az Európai Unió GDP-jének 14%-a munkában, szolgáltatásokban jelentkezik. Nagyon fontos az, hogy a közszolgáltatások magas szinten legyenek, ehhez pedig stratégiai megközelítésre van szükség a közbeszerzések esetében. Ez pedig a közbeszerzési eljárások modernizálását is jelenti. Megmondtuk a mérleget, hogy a közbeszerzésekben mi megy jól, mi nem jól. stratégiai keretet szeretnénk létrehozni, amely növeli az innovációt, munkahelyeket teremt és növekedés generál. Az Európai Parlament feladata pedig az, hogy nyilatkozzon a saját kezdeményezésű jelentéshez. Én vagyok a jelentéstevő, nekem pedig az a fontos, hogy az Európai Bizottság intézkedés csomagját kommentáljam. De szeretném a kollégáimnak is elmondani, hogy szakértőket is meghallgattunk egy belső piaci workshopon. A tagállamok közbeszerzési reformjait megvizsgálva konkrét javaslatokat tettem a tagállamoknak. Bárhol lehetséges, bárhol jogos, a tagállamok mindig a gazdaságilag legkedvezőbb formát vegyék figyelembe, és az élettartamot. Tehát az azt jelenti, hogy a legtartósabb dolgokat a leggazdaságosabban. A digitalizáció pedig a közbeszerzés minden szakaszában legyen jelen. Vázoljanak nemzeti stratégiát a közbeszerzés tekintetében, automatikus adat, vizsgálatot, amely az összes tervre vonatkozik. Átláthatósági szabályokat vezessenek be, tehát például szerződés lajstromokat. A KKV-k részvételét szorgalmazniuk kell a közbeszerzésben céltudatos ösztönzőkkel. Ezen kívül a határokon átnyúló közbeszerzéseket is szorgalmazzuk. Elnök asszony, a jelentéssel nem az a célom, hogy megváltoztassam a jelen szabályzati keretet, hanem hogy a tagállamoknak tanácsokat adjak, javaslatokat tegyek, hogy hogyan érjék el céljaikat, hogy a közbeszerzés szorgalmazza a fenntartható gazdasági, körforgásos gazdálkodást, az innovációt, a közbeszerzésen belül. Az Európai Bizottság nagyon fontos szerepet játszik ebben, ezt kihangsúlyozom. Először is arról van szó, hogy az európai alapokat megvizsgáljuk, hogy a közbeszerzés professzionalizálódjon a tagállamokban. Ezen kívül eh, iránymutatókat kell létrehozni az innováció tekintetében. Ezen kívül úgy kell megszervezni az iránymutatókat, hogy ezek közérthetők legyenek. Negyed sorban a tagállamokat támogatni kell abban, hogy kifejlesztenek egy saját módszertant, hogy kiszámítsák az életciklusokat. Nagyon fontos az elektronikus űrlapok bevezetése is. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vállalt a munkában. Szeretném Estevenc úrnak is megköszönni a Régió Bizottság részéről, hiszen ennek a jelentésnek eléggé tág hatája van. Azonban a saját kezdeményezésű jelentések lehetősége korlátozott. Éppen ezért igyekeztem mindent bevonni. A módosítókat pedig köszönöm, hiszen ezek újabb ötleteket adnak, és javítják a jelentés tervezet minőségét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az SND nevében Mark Tarabella. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Először is, ugye az első vita során sajnos nem voltam itt, ezért szeretnék gratulálni Carlos Coelho-nak, az előadónak. A jelentés struktúrája nagyon jó, egyértelmű, jogalkotási keretről beszélünk, ugye 2014-re utalunk, aztán a piac alakulása, mi a lényege a döntésnek, aztán a eljárásra vonatkozó számszerű adatok, a piaci hozzáférés, ugye ez áll a középpontban a jelentés tekintetében, és a professzionalizáció, a vállalkozások és az közintézmények részéről is. Ugye ezek a legfontosabb problémák. Van egy olyan adat, rögtön az elején, amikor egy idézet szerepel a jelentésben. Az Európai Unióban a GDP 14%-a közkiadáshoz kapcsolódik. Hát vagy a bármi, ugye a bizottság még 2014-ben tett egy ajánlatot, sajnos Katalin biztos úr nincs itt tovább velünk, hát talán ez túlzott költségvetési ortodox jellegre vonatkozik. Igazából költségvetési szigorra van szükség. Én 23 év óta vagyok polgármester, és ott mindig próbálunk egyensúlyt kialakítani, hogy, és azt elérni, hogy ne költsünk többet, mint amennyi a zsebünkben van. És egy ad, másik adatot mondanék, a helyi hatóságok az európai közkiadás 60%-áért felelősek. 60%-ért viszont ugyanakkor a teljes adósságnak csak 9%-át képviselik, akkor szeretnék erre választ kapni, hogy itt egy gazdasági probléma szerepel, a helyiek nem tudnak annyit befektetni, mint amennyit szeretnének, és itt a helyi hatóságokra gondolok. De erről, tehát erről mindenképpen beszélnünk kell. Aztán egy másik adatra is felfigyeltem, 2006-2016 között 14-22%-ra emelkedett ez a közkiadás. Ez azt jelenti, hogy az eljárás még nem átlátható, nem nincs hozzáférése a KKV-knak. És itt, mert be is fejezem, a jelentésben egyértelműen szerepel az, hogy a szabályokat javítani kell, ki kell alakítani egy eszközkészletet, bizonyos hatóságok nyitást vállalnak, és lehetőséget adnak arra, hogy az előnyösebb ajánlatot fogadják el, és nem feltétlenül a legalacsonyabb áru ajánlatot, persze itt az innovációt is figyelembe kell venni, ugyanakkor máshol egy sor kritériumot felállítanak, környezetvédelmi, szociális és egyéb feltételeket. Úgy gondolom, hogy nem elég hat, azon hatóságok száma, amelyek így járnak el. Mindenképpen képzésre is szükség van, alkalmazkodni kell a változásokhoz, változtatni kell a fellépés módját, a, mondjuk úgy, hogy meg kell húzni a fülét a tagállamoknak, azért, hogy az irányelvben megfogalmazottakat igenis ültessék át a helyi szabályokba. Végül is a legfontosabb szerepet itt a helyi hatóságok játszák, úgyhogy őnáluk fontos a képzés. Publikusan mondom, hogy nagyon jónak tartom a jelentést, árnyék előadói képvisel, vagy minőségemben is el tudom mondani. Mindenképpen egyetemen gratulálni szeretnék Koelja úrnak, úgyhogy pontosan megfogalmazta a témát, megfogalmazta a kérdéseket, és a lényeg, hogy javítsuk ezt a 2014-es irányelvet. Köszönöm szépen! Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném az előadónak megköszönni, hogy ilyen sok területet átfogott, és hogy pozitívan tekint a közbeszerzési csomagra. Fontos, hogy a határidőket is kiemeli a közbeszerzés tekintetében, és ezek betartását. Néhány projekt tekintetében vannak igények a szolgáltatók részéről. És elképzelhető, hogy a KKV-k nem érik el a közbeszerzési projektek, és hogy a óriások lenyúlják azokat. Ez bizonyos szolgáltatások és a tudásalapú gazdaságra nem igaz. Hiszen a javaslatok, ötletek nem az óriások monopóliuma. A KKV-k is képesek megfelelő innovációkat, elképzeléseket nyújtani. Különbség van a források tekintetében is, hiszen egy kis gazdaság természetesen nem rendelkezik olyan forrásokkal, mint egy óriás. De jellegzően a szolgáltatási ipar tekintetében nem kell óriási termékeket létrehozni. Úgy gondolom, hogy a KKV-knek is jelen kell lenni. Nagyon fontos az, hogy a helyi vállalkozókra is figyeljünk, amennyiben van valamilyen közbeszerzési projekt. Emellett kiemelném még a képzés, továbbképzés fontosságát, egyetértek ezzel is fontos, hogy a tapasztalatokból induljunk ki, tehát például Nagy-Britanniában is arra a tapasztalatra jutottunk, hogy a nagy nem mindig jobb. Meg kell változtatni a gondolkodást, és sokkal profi megközelítése van szó. Nyitottnak kell lenni a KKV-k irányába, az érdemeik alapján kell őket megítélni, és nem a költségvetésük mérete alapján. A KKV-knek eh, segítséget kell adni ahhoz, hogy segítsenek magukon. És eh, éppen ezért az átláthatóságot kell eh, előmozdítanunk, és az átláthatóbb, közérthetőbb kiírások jobban elérhetők a KKV-k számára is. A nagy a nagyok ott vannak már. Most pedig jobban kell figyelnünk a helyi kezdeményezésekre, és nekik is meg kell tanulniuk a közbeszerzést. Intenzívebbé kell tenni, ezt is ismét kihangsúlyozom, hogy nagyon fontos a képzés, továbbképzés szerepe hiszen a helyi gazdaság számára egy win-win helyzetet hozhatunk létre a közbeszerzéssel. Hiszen a helyi gazdaság ott tartja a helyszínen a közpénzeket. Éppen ezért nagyon lényeges ez. A jelentés tervezet pedig egy nagyon jó üzenet is lehet, és Szerintem pozitívan jár, járulhatunk hozzá a bizottság stratégiájához, hogy jó közbeszerzési gyakorlatok alakuljanak ki Európában. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében Szelimovic kolléga, de nincs itt. Uh, Köszönöm szépen. Ki kell mentenem Jászenko kollégámat, aki nem tud eljönni, de mindenképpen köszönetet mond Coelho úrnak a kiváló munkáját munka miatt, és a tervezethez gratulál. Számos pontot támogat, amit Coelho úr felvetett, nagyon sajnálja, hogy a tagállamok ilyen lassúak a végrehajtással, 2014-es irányelvről van szó, és igen lassan haladnak az i közbeszerzés irányába. Persze az iránymutatásokra szükség van, hogy hogyan kell értelmezni ezt az irányelvet 2014-ből. Aláhúzza egyébként, hogy ezeket az irányelveket, ezeket az iránymutatásokat el kell fogadni, és használni kell adminisztratív szinten a minisztériumokban és az önkormányzatokban egyaránt. Javítani kell a kis és középvállalatok hozzáférését a közbeszerzési piachoz, mindenek előtt oly módon, hogy osszák fel kisebb részekre a közbeszerzéseket ami pedig nagyon fontos pontokra hívja fel a figyelmet, és egyes területeken fontos témákban szigorúbb szövegezést tart fontosnak. Adott esetben Jeszenko néhány módosítóval fog előállni. Mindenek előtt rá fog mutatni arra, hogy a közbeszerzés potenciálja még némileg jobban kiaknázható, hogyha a tagállamok betartják a szabályokat és tisztességesen átültetik a 2014-es irányelvet. A második üdvözli azt a tényt, hogy az Európai Bizottság a zöld, innovatív, szociális célokat is figyelembe vegye a közbeszerzés során erre van lehetőség az új szabályok szerint. Az ilyen mérlegeléseket úgy kell elvégezni, hogy időközben az EU jogot be is tartjuk annak alapvető terveit. Ide tartozik az egyenlő elbánás is, nem lehet krim, diszkriminalizálni a gazdasági szereplők között, illetve más tagállamokból érkező munkavállalók kárára. Egy némileg szkeptikus a központi beszerzési hatóságokat tekintve, ugyanis a piaci koncentráció veszély áll fenn, és a kis és középvállalatok hozzáférésének esélye csökkenhet. Természetesen vannak további pontok is, amelyekre még szeretném majd visszatérni. A módosítővel ezekre hívja majd fel a figyelmet. Egyébként pedig gratulál és köszönetet mond az előadónak a kemény munkához, és várja a további vitákat. Köszönöm szépen. Denis de Jong a GUE képviseletében. Solc úr, most pedig köszönöm szépen én is kimentem Soltes urat, ő se tud eljönni a mai napon, más elfoglaltságai vannak odahaza a választói körében. Minden esetre köszönni szépen az előadónak ezt a jól szövegezett, kiegyensúlyozott jelentést a közbeszerzési csomaggal kapcsolatban. Soltes úr úgy gondolja, hogy egy korszerű, hatékony közbeszerzési rendszer fontos a korrupció elleni fellépés során, és szükség van a hatékony, észszerű közpénz felhasználás érdekében is erre. Ezért nagyon szerencsés dolog, hogy az új irányelvek új generációja 2014-ből jobb kereteket biztosít, és figyelembe veszi a környezeti és szociális kritériumokat is, és a könnyebb hozzáférés érdekében is született a közbeszerzések ilyen módon a transzparenciát, a hatékonyságot is erősítik a közpénzek elköltése során a korrupció ellenes fellépés mindenképpen jobb transzparenciát igényel, de ehhez is vezet. Ezért az Európai Bizottság egyébként úgy gondolja, hogy a közbeszerzéseknél mintegy két milliárd euró veszik el az adófizető számára. A korrupció árt az egyenlőségnek és a hatékonyságnak. Egyébként pedig a határokon átnyúló közbeszerzést is erősíteni kellene, 2009 és 2014 között 23%-os növekedés volt, de azért ez még további javulást igényel. Például oly módon, hogy a beszállítók tájékoztatását javítjuk. Mindenképpen szükségesség kell tenni a könnyített hozzáférésre a kis és, kis és középvállalatok számára, főleg a határokon átnyúló közbeszerzésekről beszélünk. Soltesz úr egyébként a digitális transformáció problémáját sem hagyhatja figyelmen kívül. Ez nagyon lassú ez az átállás, amiről itt beszélünk. A tagállamok egyszerűen nem élnek az új technológiák előnyeivel ezen a területen, hiszen pedig így könnyebbé lehetne tenni a közbeszerzést. Összefoglalva, tehát elmondhatjuk a közbeszerzés zöld, innovatív, felelősségteljes, könnyen hozzáférhető és jól felhasználható legyen. Köszönöm szépen Szebben úr a Régiók Bizottsága nevében. Köszönöm szépen. Mindenképpen gratulálni szeretnék az előadónak ehhez a jelentéshez, teljesen egyetértünk vele. Egyetértünk a prioritások megjelölésével, a digitalizáció témájával. Ez azt is jelenti, hogy a közbeszerzők professzionalizációjára is szükség van, a kum agregált eh, beszerzés területén az utolagos mechanizmusok témája is fontos, itt tükrözi, amit én gondolok erről. Az én jelentésem főzenete az, hogy fontos dolog, hogy az Európai Bizottság nem állt elő újabb jogos, jogalkotási javaslattal ezen a területen, hiszen 2014 óta kevés időt telt el a végrehajtással, és számos tagállamban a hatóságok még azzal foglalkoznak, hogy ragaszkodjanak az új lehetőségekhez, például tanácsadás és, és eh, képzés útján. Egyébként pedig úgy gondoljuk, az Európai Bizottság fókusza a végrehajtás kell, hogy legyen az eh, ebben a szakaszban, hiszen egy európai jogi keret létezik, adott, a tagállamoknak megvan mérlegelési joguk, a rugalmasságuk eh, az átültetés során a nemzeti jogrendszerükbe, adott esetben reagálhatnak a kis és középvállalatok igényeire a közbeszerzések során, vagy a másik nagy kérdés a határokon átnyúló közbeszerzések. Itt azt látjuk, az a közbeszerzések gyakran működnek visszatérő módon, hasonló minták alapján a helyi és regionális szinten a közbeszerzés arra utal, hogy a közbeszerzések az adott régióban fontos szerepet játszanak, de gyakran túl gyakran bonyolultak, és ezért nem elég hatékonyak a, az adott feladat elvégzésére. Ezért azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy három éven belül az átültetés után minden egyes tagállamban vizsgálják meg a hatásokat, és döntsék el, hogy az európai törvényeket hogyan ültették át helyi törvényekbe, és ezt az értékelést arra kell fókuszálni, hogy a helyi és a regionális szinten hogyan működik a közbeszerzés. Egyébként pedig az új szabályokat hát értékelni kell abban a szempontból is, hogy kis és középvállalatok mennyire férhetnek könnyebben hozzá a közbeszerzéshez. A bürokratikus akadályokat le kell építeni. A régiók bizottsága kész arra, hogy ezekben a feladatokban együttműködjön az Európai Parlamenttel, Egyébként a stratégiai ellenőrzés nagyon fontos, és segíthet leépíteni a bonyolult folyamatokat. Egyébként pedig fel kell készíteni az itt dolgozókat megfelelő továbbképzések útján arra, hogy alkalmazzák az új jogi kereteket. Így tudjuk az innovatív és szociális célokat elérni. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy minden nem új kezdeményezés, a bizottság részéről alaposan értékelendő. Mindenképpen el kell kerülni a túlságosan nagy bürokratikus terheket. Ezért aztán a zöld, szociális és innovatív kritériumok megjelenését üdvözöljük 2014-ben, de itt nagyobb szereket, szerepet kell biztosítani a helyi hatóságoknak, és esetről esetre kell eldönteni, hogyan tudjuk ezt a legjobban alkalmazni hasonló módon hangsúlyozni kell, hogy a közhatóságok joga, hogy közvetlen szervezenek meg közbeszerzést, fontos eredménynek bizonyul, és ennek a kereteit egyébként a 2014-es irányelv határozza meg. A közbeszerzés csak az egyik útja a közszolgáltatások elérésének Szeretnék rámutatni arra, hogy a bonyolult szabályok túlságosan magas administratív akadályokat jelentenek, mind a beszerzők, mind az értékesítők számára. Éppen ezért azt is láthattuk, hogy komoly jogi procedúra alakult ki, sőt keresetek is a bíróság előtt, ezért ezt egyszerűsíteni kell. Itt azt láthatjuk, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok fontos döntéseket kell, hogy meghozzanak, hogy elkerüljük a visszaéléseket az új irányelv hatája alatt mindenképpen egy széleskörű együttműködő partnerségre van szükség a párbeszéd keretei között a közbeszerzés témájában, az európai szemeszter folyamatán belül is szükség van erre, és bizonyos feltételeket itt teljesíteni kell. Mivel a partnerek részt vesznek ebben a munkában, és önkéntes kötelezettségeket vállalnak, el kell, hogy mondjuk, hogy ezeket a part partnereket megfelelő legitimációval kell ellátni, de ez nem áshatja alá azt, hogy a 2014-es irányelv ö, ö, a helyi hatóságok fokozottabb bevonásával is számol a zöld, szociális és innovatív kritériumok mérlegelése során. Ezt esetről is esetre, esetre kell vizsgálni. Biztosítani kellene, hogy a szociális partnereket megfelelően képviselik a partnerségekből kérem, hogy röviden foglalja össze. Meggyőződésünk, hogy a hatóságok szerepét erősíteni kell olyan értelemben, hogy 2020 után a megfelelő strukturális reformokhoz is lehet kötni a, a közbeszerzések működtetését. Itt egy széleskörű partnerségre van szükség, ahogyan azt az Európai Bizottság javasolta a közbeszerzési csomag keretei között. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék az előadónak a munkájához. Thank you very much. Uh, then for the... Köszönöm szépen az Európai Bizottság uh, részéről. Rokászka asszony ül szó. Thank you very much. Uh, the European... Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság szeretne köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, és különösen Koelja úrnak, az előadónak a jelentésért. A bizottsági csomagot októberben fogadtuk el. Ez nem jogalkotási javaslat, hanem politikai nyilatkozat, politikai közlemény, amely megvizsgálja a 2014-es irányelv azon intézkedéseit, amelyek nem kötelezőek, de amelyeket a bizottság ennek ellenére nagyon fontosnak tart, és szeretné felhívni a figyelmet arra, hogyha ezeknek az opcióknak hatékony a használata, az fokozhatja a versenyképességet és a forráshatékony, alacsony széndiokszid kibocsátású gazdasági célok eléréséhez is hozzá tud járulni. A parlament képviselői említették a professzionalizációt. Valójában ez a közlemény elsősorban a végrehajtásról szól, és felhívást jelent a partneri együttműködésre a végrehajtás során. A végrehajtáshoz olyan emberekre van szükség, akik tudják, hogy ezt hogy kell megtenni, akiknek rendelkezésére állnak a szükséges eszközök. Ugyanakkor politikai tudatosságra is szükség van mi több szinten, azért, hogy kéz a kézben tudjanak dolgozni a beszerzőkkel, azért, hogy mindez funkcionáljon, működjön. A csomagban iránymutatásokat, intézkedéseket fogalmazunk meg ezek a javaslat részei. Nagyon intenzíven dolgozunk az közbeszerzési útmutatások innovációján, felújításán. Remélhetőleg nyárra ez meg fog születni. Ugyanakkor szervezünk egy köz meghallgatást is. Együttműködünk szorosan a tekintetben is, hogy megfelelő iránymutatásokat tudjunk kidolgozni. A csomaggal stratégiai közbeszerzésre szeretnénk felhívni a figyelmet. Az egyik eh, eleme, egyik eszköze ennek az hogy nem csak a legalacsonyabb árat, hanem egyéb kritériumokat is alkalmaznak, innováció, környezetvédelem, hogyan lehet a KKV-k számára megkönnyíteni a hozzáférést a közbeszerzéshez, hogyan lehetne fókuszálni bizonyos szektorokra, amelyeknél előrelépésre van lehetőség. És ebben a kontextusban is eh, például életciklus költségszámítási módszer dolgozunk ki. Ez egy komplex feladat, de megkezdtük ezt a munkát. Aztán öt energiával kapcsolatos termékcsoportra már megkezdtük ennek a kidolgozását. Úgy gondoljuk, hogy a kkv számára a közbeszerzéshez való hozzáférésnek nem csak az az eszköze, hogy a közbeszerzést szervezők profi módon járjanak el, hanem hogy meg lehessen ismerni a beszállítói láncot, meg lehessen ismerni, meg lehessen szólítani a tényleges beszállítókat. Bizonyos tagállamokban már van erre vonatkozóan jó gyakorlat. A következő években fontos lesz számunkra az is, hogy a jó gyakorlatok cseréjét ösztönözzük, és így egy elektronikus könyv, tehát állítsunk föl a jó gyakorlatokból. Ez nem csak példák katalógusa lesz, hanem egy olyan valós eszköz, ami könnyen hozzáférhető lesz a közbeszerzés szervezők számára és a tenderek kiírói számára. Tarabella úr említette egy témát, a statisztikák nem igazán ösztönzőek. Az elmúlt években a egy jelentkezős közbeszerzési pályázatok száma növekedett. Zárójeles megjegyzés. A GDP szempontjából a közbeszerzés aránya tekintetében az egyik magyarázata annak, hogy most alacsonyabb a százalékos arány, hogy a módszerünket megváltoztattuk, a számítási módszerünket. Visszatérte a KVV-khoz. A közbeszerzéshez való hozzáférés fontos téma számukra. Átfogó módon kívánjuk vizsgálni ezt a kérdést. Megpróbáljuk azt elérni, és természetesen együttműködve a központi közbeszerző hatóságokkal is, próbálunk olyan lehetőséget találni, hogy Feladjuk azt az ellentmondást, hogy az kereslet az központosodik, de ugyanakkor a kkv számára hozzáférést akarunk biztosítani. Lehet például a keresletet központosítani és egy szereplővel szervezhetni a közbeszerzést, de ugyanakkor a beszállítói, beszállítói láncban biztosítani lehet egy nagyobb közbeszerzési pályázat esetén a kkv számára a hozzáférést. Júniusban szervezzük a konferenciát a bolgár elnökség ideje alatt még. Ezeket a kérdéseket fogjuk megvizsgálni, hogyan lehet a szociális gazdasági szereplőket bevonni, hogy ők is hozzáférhessenek a közbeszerzési pályázatokhoz. Megnézzük az üzleti környezetet is, hogy megnézzük, hogy mennyire könnyű a hozzáférés, és hogyan lehet olcsó és hatékony jogorvoslati rendszert működtetni. Vannak olyan tagállamok, ahol azért is alacsony a jelentkezők száma, mert negatív a foglak, fogadás, fogadtatása az általános eljárásnak. Ismerjük azt a véleményt, hogy Végül is itt mentalitás váltásra van szükség, és nagyon örülünk, hogy ez itt a parlamentben is elhangzott. Várjuk, hogy együttműködhessünk a az Európai Parlament ebben a témában is, hogy a mentalitás változtatást el tudjuk érni. És visszatérnénk akkor Koelő úrhoz, az előadóhoz, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólásért, a Régiók Bizottsága képviselőjének a hozzászólásáért, és természetesen az Európai Bizottság hozzászólásáért is. A vita alapján egyértelmű, hogy átfogó a konszenzus a tekintetben, hogy a közbeszerzés mennyire fontos, mennyire fontos a növekedés, a foglalkoztatás, a KKV-k hozzáférése szempontjából, az átláthatóság fokozása szempontjából, az új technológiák hasznosítása tekintetében is. Várom a módosító indítványokat, és össze fogunk állítani kompromisszumos módosító indítványokat. Remélem, hogy sikerül a szakbizottság számára általánosságban elfogadható kompromisszumos módosító indítványokat összeállítani. A kollégákat emlékeztetném arra, hogy a módosítók benyújtásának a határideje március 27-e. Tarabella úr föltett egy kérdést Részben választ kapott erre a bizottság részéről, itt a számokra vonatkozott a kérdés. De mielőtt én választ adnék elő a kérdésre, akkor elmondanám, hogy örülök annak, hogy a szocialisták árnyék előadója Tarabella úr hatalmas tapasztalata van ebben a témában. Tudom, hogy az ismereteit a rendelkezésünkre fogja bocsátani a jelentés összeállítása során. Várom a módosító indítványait, és tudom, hogy a jelentés kapcsolatban nagyon jó módosítókat fog összeállítani, benyújtani hasonlóan a többi kollégához is. Egyetértek Tarabella úrral abban, hogy költségvetési szigorra van szükség. A bizottság már, képviselője már elmondta, hogy itt statisztikai kritériumok változtatása következett be, és ez részben magyarázza az eltérő adatokat. Tagállami befektetési szint esetén történt ez a változtatás, a, ráadásul még a válságidő is egy magyarázat lehet erre. Vannak olyan tagállamok, amelyek költségvetési korlátozást vezettek be az európai kritériumoknak megfelelendő. Ez is magyarázza legalábbis az övezetben a különbséget. Tarabella úr, abban egyetértek én is, hogy az adatok, a százalékos érték nem annyira fontos. A jelentésben azért szerepelnek az adatok, hogy bizonyítsuk, hogy mennyire fontos ez a téma amikor közbeszerzésről beszélünk, akkor nem egy olyan dologról beszélünk, ami pénzügyi vagy gazdasági szempontból egy kis tétel vagy egy kis probléma, hanem olyan témáról beszélünk, ami, ami valós, jelentős befektetést képvisel. az, hogy pontosan, tehát teljesen pontosan szerepeljenek az adatok, az annyira nem is fontos. Itt az arányokról, nagyságrendről van szó. 2011-es egyébként Barnier úr által bejelentett adatokat idézek, illetve a mai bizottsági adatokat. Elnök asszony, többi, több megjegyzésem nincsen, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Látom a módosítók határidejét ami március 27-e, 12 óra, tehát jövő kedd, és a áprilisi ülésünkön nézzük át a módosítókat. Köszönöm szépen mindenkinek, és most lezárjuk ezt a napirendi pontot, folytatjuk a következő témánkkal, amely pedig egy jelentéstervezet megvitatása. A termékek kettős minősége az egységes piacon címet viseli. A jelentéstevé Szechnalová asszony, és át is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Anyanyelvemen szeretnék beszélni, ami cseh. Köszönöm szépen a szót. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kolléganő kollégák, a termékek összetétele a belső piacon különböző lehet. Tehát ugyanaz a termék, ugyanaz a csomagolásban, más minőségű, attól függően, hogy hol árulják. Szlovákiában 7 éve tűnt ez fel, és a mi szakbizottságunk ölelte fel 2013-ban ezt a témát, és állásfoglalást is hozott az új fogyasztási politikáról. Megkérte a bizottságot, hogy figyeljen erre a témára, hogy egy egész Európára kiterjedő tanulmányt végezzenek, és ez után eltelt egy pár év, és a dolgok úgy derültek ki, hogy a kettős minőség az egyik leggusztustalanabb dolognak mutatkozott. A, az Európai Unió állapotáról szóló beszédében Jean-Claude Juncker is megemlítette a kettős minőséget. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez. Szeretnék itt eh, néhány dologra utalni, néhány tesztre, amelyet a tagállamokban végeztek, hogy igenis van eh, különbség ugyanolyan nevű, ugyanolyan csomagolású anyagok összetételében. A teszteket laboratóriumokban végezték, egyetemeken, híres független laborokban, egyetemeken. Én is részt vettem néhány ilyen teszten. És e, igazából ez azt jelenti, hogy most már bizonyítékaink is vannak. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon termékben, ugyanolyan csomagolásban például disznóhús esetében mondjuk legyen vagdalt hús, a másik országban sokkal alacsonyabb minőségi disznóhús lesz. Vagy például a koffein mennyisége a kávéban különböző lehet, vagy a joghurtok összetétele is más lehet. A, a vállalatok azt mondják, hogy más sok az ízlések a különféle országokban, azonban a kettős minőség nem minden országra vonatkozik. Az Európai Bizottság is egyre több figyelmet szentel a témára, és igenis szólt arról a szükségről, hogy legyen egy közös teszt módszertan, és még pénzt is találtak a költségvetésben erre. Üdvözlöm ezt a tevékenységet, hiszen a kettős minőség nagyon káros a belső piacra európai szintű információkra van szükségünk és közös megközelítésre. Azonban megemlítettem már, hogy milyen határok vannak. A felügyeleti szervek előbb vagy utóbb foglalkozni kell, foglalkozniuk kell a felügyeleti szerveknek ezekkel a kérdésekkel. És a kettős minőség a belső piac szétaprózódásához vezet, hiszen nem akarjuk, hogy megosztódjon a belső piac. A szándékom nem az, hogy előírjam a termelőknek, hogy mi legyen egy termékben, de igenis a fogyasztóknak tudniuk kell, pontosan informálni kell a fogyasztókat, hogy ugyanolyan nevű, ugyanolyan csomagolású termék más és más lehet az összetételét tekintve hiszen a fogyasztók a belső piacról úgy gondolják, hogy azon a termékek azonosak. Bárhol is vegyék azokat a termékeket. És nem abból indul ki, hogy ugyanaz a termék név más is más rejthet más országokban. A termelők azt mondják, hogy a helyi ízléshez alkalmazkodnak. Jó, alkalmazkodjanak, de akkor ezt jelezzék. Hiszen megtörténhet, hogyha a fogyasztó azt hiszi, hogy ugyanazt veszi, mint amit máshol is vesz, akkor félrevezető a terméknév, hiszen mást kap más országokban. Nagyon fontos, hogy a fogyasztóvédelmi irányelvekbe bekerüljenek a fogyasztókat védő szabályok. Igenis, meg kell változtatni az irányelvet a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok listájába tartozik ez a gyakorlat is. Nem konkretizáltam, hogy hogyan alakítsuk át a listát, de ezt meg kell tárgyalni. Nem azt jelenti, hogy korlátozni kell a termékek mennyiségét, de a fogyasztó védelmi szerveknek, a felügyeleteknek igenis adni kell egy eszközt a kezükbe, hogy a fogyasztót félrevezető termékeket szankcionálják. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A néppárt részéről Stefanek képviselő. Köszönöm szépen. Én is az anyanyelvemet használom. És azzal kezdem, hogy kifejezem nagyra becsülésemet Szechnalová kolléga irányába. A kettős minőség egy nagyon erős téma számos tagállamban, és politikai téma is. Hiszen a polgárok úgy érzik, hogy nem veszik őket komolyan. És bizonyos országokban a fogyasztók úgy érzik, hogy ők másodrangú fogyasztók. Éppen ezért biztosítanunk kell, hogy ebben a tekintetben is azonosak legyenek a piaci feltételek. Két lényeges pontot szeretnék aláhúzni. Először megfelelő információt kell biztosítanunk a fogyasztók számára, hogy eldöntsék, hogy mit vesznek. Hiszen a termékek minősége nem jelenti azt, hogy a termékeket mindenhol egységesíteni kell, de fontos az, hogy a fogyasztók megfelelő információkat kapjanak arról, hogy mit vesznek. A fogyasztó utána eldöntheti, hogy megvesz egy terméket, vagy nem vesz meg egy terméket. Az elsődleges célunk az, hogy megfelelő információkat adjunk a fogyasztóknak. A másik fontos terület pedig az Európai Bizottság szerepe. Üdvözlöm! Hiszen Az Európai Bizottság fellépésére szükség van, amennyiben közösen vizsgáljuk be a termékeket. És ez pedig nagyon lényeges lehet a döntéshozóknak. Még nincsen egységes módszertanunk a termékek bevizsgálására, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió számos országában felmerült ez a probléma. Szeretném megköszönni a mi szakbizottságainknak is tevékenységüket, és azokat az eredményeket, amelyeket a jelentésben olvashatunk. A harmadik megjegyzésem a következő. Szeretném támogatni az előadó javaslatát, elsősorban a tisztességtelen gyakorlatra vonatkozó javaslatát aminek a következménye az, hogy a termékeknek kettős minősége lesz. Ez egy nagyon fontos hozzájárulás a saját szakbizottságunknak az adott témához. Hiszen a kettős minőség a tisztességtelen gyakorlat következménye, ezzel pedig foglalkozunk kell. Végül, de nem utolsó sorban úgy gondolom, hogy a fogyasztói szervezeteknek is, a fogyasztó védelmi szervezeteknek is fontos szerepük van. Erősebbnek kell lenniük, és platformot kell képezniük abban a tekintetben, hogy a fogyasztók támogatást kapjanak tőlük. Tehát nagyon fontos a polgáraink számára, hogy bízzanak a belső piacban. És nagyon lényeges szankcionálni az ilyen tisztességtelen gyakorlatot, amely még jelen van a piacon. Várom az együttműködést az előadóval és a többi kollégával, hiszen nagyon fontos jelentésről van szó. És úgy gondolom, hogy jelentős előrelépést érhetünk el a bizalom visszanyerésében. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen az ECR nevében. Sulik úr következik. Ő nem tudott eljönni viszont, ezért azt kérte tőlem, hogy olvassam fel a hozzászólását az ő nevében, mint mondtam. Elnézést kér természetesen, hogy nem tudott eljönni, kimentem ezért őt. Először is köszönetet mond az átfogó és kimerítő jelentésért az előadónak. Itt a kettős minőségű termékek kapcsán. A D pontra hívják fel külön a figyelmet, hogy itt lényeges különbségek vannak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal foglalkozó irányelv végrehajtása során. Minden esetre a, ja, az előadó azt javasolja, hogy ezt kezeljük ezt a kérdést, amit Sulikor is üdvözül. automatikusan nem lehet eltüntetni minden további nélkül a, ezt a kettős minőséget. Itt nem lehet központosan fellépni, hanem a tagállamokra is szerephárul. Úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálni azokat a területeket, ahol a legnagyobb problémák vannak, és ahol a legnagyobb a potenciál a javulásra. Szlovákiára hívja fel a figyelmet, ahol előmozdították ezt a témát az EU kapcsán. Itt itt nemzeti hatóságok kezdték vizsgálni az élelmiszer területén ezt a kérdést, és megfelelő hatóságokra van szükség, amelyek léteznek, és ahova a fogyasztók fordulhatnak, amennyiben panaszaik vannak. Az Európai Bizottság egyébként már segít a tagállamoknak, hogy a meglévő jogot végrehajtassák, a törvényeket bevasalják. Ehhez egy élelmiszeripari kutatóközpontot hoztak létre, ahol tesztelni lehet az eredményeket. Ami pedig az eredményeket illeti, itt azt látjuk, hogy különböző összetétel figyelhető meg a egyes termékek kapcsán, de gyakran arra hivatkoztak, hogy különböző módszertanok alkalmaztak. A negyedik pont is fontos, amely meghatározza, hogy közös módszerre van szükség, hogy az eredményeket egyértelműen tudjuk értelmezni, erre feltétlenül szükség van, és ehhez szükség van azonban némi módosítás az európai jogban, és a nyolcadik pont az elemzésekkel foglalkozik. A tagállamok támogatják ezt az agendát, és más országoknak jelentkezésére is várunk, ahol hatékonyan kívánják végrehajtani az idevágó szabályokat. A 14. pont megint csak a címkezéssel foglalkozik tisztességes címkézésre van szükség. Azt gondoljuk, hogy nem csak a kettős minőségre kell foglalkoznunk, hanem általában a címkézés kérésével el kell kerülni a zavart ezen a területen. A gyakorlatok, ahol lehetőség van arra, hogy összezavarják a fogyasztót, az ilyen termékeket fekete listára kell, el kell mezni. Itt a UCPD 13. pontjáról van szó. A 22-es pontot nem támogatja Szolik úr, ami a fekete listát illeti, mert ez e, első körben nem támogatja, hogy a fogyasztók választási lehetősége bővüljön. A kettős minőségnek lehetnek legitim okai is, például a vásárlóerő vagy az ízlés, de mindenképpen támogatja a 23. pontot Szulik úr, mi szerint nem élelmiszerek esetében a tudatosítás fontos szerepet játszhat a tisztességes verseny érdekében. Köszönöm szépen az ALDE nevében. Köszönöm szépen Olga Szechnalovának az elvégzett munkát ezen a területen. Az egész területről beszélek, nem csak konkrétan erről a joganyagról, ami itt születik. Itt a szakbizottságban már többször megemlítettük, hogy ez egy rendkívül fontos téma számos tagállam vonatkozásában. Amit én szeretnék alá húzni, hogy itt nem egyes tagállamokról beszélünk, hanem arról a tényről, hogy az egységes piac működése kérdőjeleződik itt meg E, meg kell említeni, hogy több tanulmány készült, és mindenhol igazolták, hogy itt komoly gond van, e, van alacsony minőségű termék, kelet-európai országokban jelenik ez meg, nem csak Csehországról, Szlovákiáról, Magyarországról, Horvátországról, Bulgáriáról, Lengyelországról, vagy sorolhatnák valószínűleg tovább is az országok listáját. Azt gondolom, hogy egy egységes e, Európai Unióban, egy egységes európai piacon ez a probléma nem merülhetne fel. Ilyen probléma nem szabad, hogy legyen. Ez félrevezet és becsapós a egyes cégek fellépése, félrevezeti a fogyasztókat, hogyha ugyanazon csomag, ugyanazon márkanév alatt különböző minőséget kínál fel. A fogyasztók elvárják, hogy ugyanazt a minőséget kapják az egész Európai Unióban. Vagyis üdvözlendőnek tartom. Jurova biztos asszony fáradozásait, hogy konkrét tervet készített egyes intézkedésekkel elmúlt évben. Reméljük, hogy a lehető leghamarabb ezt át lehet ültetni a gyakorlatba. A meglévő jogot kell végrehajtani. Szerintem elsősorban nem kell feltétlenül új jogot elfogadni, de teljesen új jogalkotás, azért az egy hosszú folyamat, mielőtt kifejti a hatását, a termelőkre nyomást kell gyakorolni, a kereskedelemre, a felügyelő hatóságokra az érintett országokban. Egyszerűen jobb feltételeket kell teremteni a munkavégzéshez az ellenőrök esetében, és a határokon átnyúló információcsere és együttműködés rendkívül fontos információcsere, legjobb gyakorlatok, egységes tesztelési mechanizmusok nélkül nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát. Úgy gondolom, az egész rendszer egyébként hónapok alatt működésbe hozható, hogyha komolyan veszük. Reméljük, hogy a lehető leggyorsabban eredményre jutunk, és ne csak a hatóságok lépjenek fel, hanem a beszállítók és az egész kiskereskedelmi lánc. Úgy gondolom, hogy ha ezek gyorsan reagálnak, ezek az ágazatok, a, akkor sokat érhetnek el, hiszen az ő hírnevük is a tét valójában. Nem feltétlenül azt kell vizsgálni, hogy ki a hibás ebben az esetben, a beszállító, a gyártó, a kiskereskedő, stb. stb. Most nem ezzel kell foglalkozni. A prob- nem is azzal kell foglalkoznunk, hogy, hogy van-e probléma, hanem egyszerűen az, hogy a problémát oldjuk meg. Álljunk neki, üljünk össze, keressük meg az eszközöket arra, hogy hogy szüntetjük meg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. És a következő hónapra várjuk az Európai Bizottságtól, hogy megszülessen valami. Igenis fel kell lépnünk, és azonnal kell fellépnünk, a cégeknek jó szándékot kell mutatniuk, jó hiszeműen kell fellépniük, és konkrét lépéseket kell hozniuk. Ez az, amit a fogyasztók és a polgárok tőlünk elvárnak, hogy ezt megteremtsük. Köszönöm szépen! Masztalka úr nincs itt, a zöldek nevében, Soltész úr már, ugye, de azt hiszem van, aki képviseli, ő sincs itt. Köszönöm szépen mindenképpen. Elnézést kérek Soltész úr nevében, Szlovéniában tartózkodik majd napon, oda haza vannak eh, egyéb kötelezettségei. Soltész úr köszönetet mond Szeknalova asszonynak az előad, eh, eh, előadóként végzett munkájáért. Itt már a legfontosabb elemeket a jelentés egyébként tartalmazza, a kettős minőségű termékek vonatkozásában egyetértünk az előadóval, hogy a, a fogyasztókat tisztességesen tájékoztatjuk a cégeknek, hogy tudják pontosan mit vásárolnak, és képesnek kell lenni a döntéshozatalra is fogyasztóként objektív és tisztességes információ alapján. Az átláthatóság a legnagyobb érték ebben az esetben a fogyasztóknak nem szabad kitenni félrevezető reklámnak, vagy más tisztességtelen viselkedésnek. Úgy gondolom, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy eh, az élelmiszerbiztonság egy határokon átnyúló fontos téma, óvatosnak kell lennünk, és egységes esélyeket kell biztosítanunk az egységes piacon belül mindenkinek, hiszen itt tudjuk megvédeni a fogyasztót. Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy a tervezet tartalmazza, hogy a kettős minőségű termékek témája nem csak élelmiszer területén jelentkezik, hanem kozmetikumban, mosószerekben, stb. Úgy gondoljuk a frakciónkban nagyon fontos, hogy a kettős minőségű termékekkel foglalkozunk EU szinten. Létre kell hozni egy független testületet, amely egységes módszerekkel vizsgálja a termékek minőségét a tagállamokban. Egyetértünk az előadó azon javaslatával is, hogy az egyes mellékletet módosítsuk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal foglalkozó irányelvben. Soltész úr egyébként nagy örömmel várja az együttműködést az előadóval. Köszönöm szépen. Borzán asszony parancsolja. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. E, prije svega željela bi se zahvaliti... Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék Seknalova kolléganőnek, aki előadóként működik közre ebben a témában. Kiváló munkát végzett, teljes mértékben támogatom a jelentést. Az ENVI szakbizottságban közreműködtem, ott kizárólagos hatáskörünk van az élelmiszerbiztonság területén, de szeretném elmondani, itt nem csak élelmiszerekről van szó valójában, sokkal többről számos vizsgálat mutatja, és számosan jelezték is, hogy mosószerben, akár műszaki termékekben is, sőt, autóknál, gépjárműveknél is látjuk a különbségeket az emberek persze főleg az élelmiszerre reagálnak érzékenyen, hiszen hogyha nem megfelelő minőségű élelmiszerhez jutunk, az ki, kihat akár az egészségünkre is. Bizonyos körülmények között szeretném elmondani, hogy évek óta foglalkozom a témával. Horvátországban én magam is készítettem egy vizsgálatot, és megállapíthattam, hogy nagyon is megfigyelhető, hogy különböző minőségű termékek vannak a piacokon itt van például a HIP gyártmányú, hipmárkájú, bébi étel, azt mondják bio élelmiszereket állítanak elő, el is adták a termékeiket a horvát piacon ilyen címke alatt, de megalapíthattuk, hogy az kevésbé volt minőségi, mint ugyanaz a termék, ugyanúgy címkézett termék a német piacon, miközben azt láttuk, hogy az ár egyáltalán nem volt alacsonyabb, sőt inkább magasabb volt Horvátországban, miközben rosszabb minőséget adtak. Csak azt tudom mondani, hogy a fogyasztó nem lát bele a termékbe, egyszerűen nem tudja, hogy rosszabb minőségű terméket kap, nem szerepel ez a terméken, a, ugyanazt a reklámot használják, ugyanazt a csomagolást használják, és a név is szerepel rajta. Vagyis arról van szó, a fogyasztó nem kap lehetőséget arra, hogy összevesse a terméket egy másik tagállam ilyen jellegű termékével. Azt gondolom, hogy ezért ezt egyértelműen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak nevezhetjük. Ez a fajta jogalkotás, amivel ma rendelkezünk, nem tudja kezelni a kérdést, tehát ez a fajta rendelkezésre álló jog, a törvények nem tudják kezelni ezt a kérdést. Persze egyes gyártók elmondták, hogy felhagynak az ilyen gyakorlattal, ez is egy eredmény, és ez eddig önkéntesen volt azonban, ami nem kielégítő. Nem lehet az önkéntességre bízni azt, tehát nem tehetjük meg azt, hogy van, aki meg akarja ezt csinálni, van, aki meg akarja változtatni a viselkedését, van, aki nem. Tehát támogatom az eddigieket, csak ne legyünk elégedettek egyenlőre önmagunkkal, mert arra ne számítsunk, hogy ez a probléma magától megoldódik. Új jogalkotói eszközökre is szükség van, új jogra, vagy módosítani kell az idevágó jogot, hogy eszköz legyen a kezünkben. Az előttem szóló kollégák is felhívták a figyelmet arra, és ezekhez csatlakoznék, hogy az Európai Unióban egy egységes piacon nem lehet első és másodosztályú fogyasztókat alkalmazni. Postpiszilór. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni ehhez a vitához. Először is Szechnaróval kolléga munkáját nagyra értékelem. Régóta foglalkozik ezzel a témával, egyetemen szakértője a témának. Jó, hogy lefolytatjuk ezt az eszmecserét, hiszen itt azért politikai aspektusok is felmerülnek. Közép-Európában ez egy nagyon érzékeny kérdés ha az élelmiszerek, vagy általában a termékek kettős minőségben jelennek meg, az nem csak azt jelenti, hogy a fogyasztókat károsítják, hanem itt van egy bizonyos mentális aspektus is. Sok fogyasztó úgy érzi, hogy másodosztályú EU állampolgár. Ugye a kommunizmus megszűnése után újonnan csatlakozó országokban rosszabb minőségű árut értékesítenek. Egy másik aspektust is szeretnék említeni, abban a fogyasztóvédelmet. A kettős minőség gyakorlatilag felhigítást jelent az európai integráció szempontjából is. Úgyhogy nagyon jó, hogyha keresünk politikai szintű megoldást. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, hogy foglalkoznak ezzel a témával. A Európa elleni pártok és mozgalmak megerősödnek, megerősödtek Közép-Európában, és ez a téma is hozzájárul ehhez a jelenséghez. A jelentés megfogalmazása nagyon jól, teljesen egyetértek az első része, ami az elemzést tartalmazza, leírja a kettős minőség megjelenését élelmiszerek esetén. A második rész ajánlásokat tartalmaz, ezzel kapcsolatban majd lesz néhány módosító indítványom, amelyek egyértelmű megfogalmazást tartalmaznak. Nem ellenzem egyáltalán a javaslatokat, az ajánlásokat, de lesznek olyan javaslataim, amelyekkel még jobban lehet pontosítani az egyes témákat. A szabályozás megfelelő szintjére, szintjére vonatkozó vita tekintetében is Egyetértek azokkal, akik irányelvet javasolnak. Ez az egyes függelék, egyes melléklet a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozóan, illetve hogy más témák is felkerüljenek a listára. Az előadó a jelentés második részében európai megoldásokat említ. Olyan megoldásokat említ, amelyek közvetlenül alkalmazhatóak, végrehajthatóak. Egyértelműen meg kell, hogy fogalmazzuk, hogy most egy rendeletet módosítunk-e. Ezt nem igazán támogatom. Úgy gondolom, hogy ha a jogalkotásba beavatkozunk, akkor inkább irányelven gondolkozzunk, és nem rendeletben. Már csak azért is, mert az irányelv a tagállamokat jobban bevonja, és legalábbis olyan benyomást tudunk eltenni, hogy elsősorban a fogyasztóvédelemről szól ez, és nem pedig a gyártóknak előírt szabályokat tartalmaz. A második javaslat pedig a téma határon átnyúló aspektusához kapcsolódik. Meg kell erősíteni a határon átnyúló elemet, több javaslatot kell megfogalmaznunk. Egyetértek azzal, hogy az előadó megállapítja, hogy egyedi szinten a illetékes hatóságok nem tudják megoldani ezt a kérdést, a határon átnyúló elemet meg kell erősíteni. Ezek a módosítóim, és szeretnék még egyszer köszönetet mondani az előadónak, mert azért, hogy ezzel a politikailag érzékeny kérdéssel rendszeresen foglalkozik Hölvényi úr. Uh, thank you, Madam Chair. I am... Köszönöm, elnök asszony. Én itt most vendég vagyok, hiszen a Környezetvédelmi Szakbizottságnak vagyok a tagja, magyarra áttérek. Oké. Okay. Eh, először is tényleg nagyon szépen köszönöm eh, Szekranova eh, asszonynak ezt a munkát, és mindenkinek, aki részt vesz. De azt nagyon fontos hangsúlyozni, ez nem egy kelet, kelet-közép-európai issú, hanem ez egy európai issú. Ezt világosan meg kell fogalmazni. Ez nagyon nehezen ment az elmúlt években. Én évek óta foglalkozom ezzel a témával, nyilván elsősorban envi aspektusból, és pontosan én akkor láttam, hogy milyen súlyos a helyzet, mikor eljöttek a lobbisták. Eljöttek az áruházláncok lobbistái, eljöttek az élelmiszeripari lobbisták, és nagyon komolyan foglalkoztak arra, először szó volt arról a már említett, hogy hát ez csak egy ilyen paranoia, aztán szó volt arról, hogy hát tisztelik a közép-kelet-európai országoknak a külön ízlését, aztán utána szó volt arról, hogy miért akarjuk mi egységesíteni ezt a színes piacot, miért akarjuk uniformizálni ezt a piacot. Tehát láttam, hogy a, a, a cégek azok komolyan veszik ezt a munkát, és innen érdemes vele foglalkozni. Én szerintem nem egyszerű a helyzet. Tehát azért azt látni kell, hogy óriási érdekek vannak, és az Európai Uniós ügy. Tehát, hogyha nincs egységes Európai Uniós vizsgálat, akkor ez a dolog nem, fog sikeres, nem tud sikeres lenni, mert mindig van lobby olyan, aki ennek megfelelően e, ellenáll. Ezt mindenki, aki benne van, ezt tudja. Szerint nekem az nagyon tetszik ez az alapelv, hogy ez az azonos címke, azonos kinézet, e, az azonos tartalmat kell, hogy hozzon. Itt lehet mosószerről, említették ugye többen a... E, tehát itt nem csak élelmiszerről van szó, hanem kozmetikumról, nagyon sok mindenről másról szó van. És világosan kimutatható, hogy a beltartalom nem csak, tehát, tehát nem csak egy olcsóbbá teszi, hanem minőségileg nem ugyanaz. Tehát egyszerűen food security, tehát élelmiszeripari biztonsági szempontból is kérdés, kérdőjelek vannak itt például a gyerek, gyerek élelmiszerekkel. A, ami szerintem, és ez, a, ez az utolsó mondatom, hogy egyes, ahogy elmondta itt a horvát kolléganő, hogy egyes gyártók ezt már belátták. Ez is egy nagyon jó bizonyíték rá, nem próbálkoznak tovább. Tehát az önkéntesség szerintem ez nagyon fontos. Tehát ez, ez, ez megy, és azért hozzáteszem, és hogyha valaki, én magam részéről történész vagyok, tehát szeretem a múltbeli dolgokból elindítani a jövőt, ez a 80-as évek csatlakozásánál probléma volt. Kérdezzék meg korábban a spanyol kollégákat, kérdezzék meg, akkor is probléma volt, tehát hogy Európában, mikor terjedt el, akkor ez gyakorlat volt. Ezen át kell esni, de mondom, tehát egységes európai vizsgálat nélkül nem fog menni, mert különben a lobby szétszedi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és a utoljára hozzászól a Fájdere asszony. Köszönöm szépen. Érdekes volt ez az eszmecsere. Én is anyanyelvemen fogok megszólalni. lettő Először is eh, szeretnék köszönetet mondani Szenalva asszonynak, nagyon jó a jelentés, amit összeállított. Minden benne van, már így is. Úgy gondolom, hogy a kollégák nagyon professzionális vitát eh, szerveztek ma. Természetesen a jelentést lehet még javítani. Későn érkeztem az ülésre, mert a Költségvetési Bizottságban kellett, hogy legyek, és ott is olyan témáról volt szó, ami közvetlenül a munkámhoz kapcsolódik. Először is a Költségvetési Szakbizottsági témát szeretném említeni pontosan ezért. Mi egy pilota projektet alakítottunk ki erre az évre vonatkozóan a módszer tekintetében hogyan lehet megtalálni, felfedni az egyes termékekben a különbséget, amikor különböző országokban értékesítik azokat. Tudom, hogy a bizottság már dolgozik ezen a pilota projekten. Következő évre is át fog ez nyúlni, valószínűleg. A nemzeti hatóságok tudnak nekünk segíteni abban, hogy határon átnyúló módon oldjuk meg a kérdést. Poszpisil úr is ilyesmit említett. A hazámat tudom említeni az egészségügyi és állategészségügyi szolgálat tekintetében. Amikor egy terméket megvizsgálnak és látják, hogy különbségek vannak, de ezek nem jelentősek, akkor megkérdeztük, hogy na, mit jelent az, hogy jelentős vagy nem jelentős különbség. Nem tudtak választ adni, mert még a definíciót erre vonatkozóan nem dolgozták ki. A fogyasztói jogok védelme is fontos ebben a tekintetben, viszont a kompetens hatóságnak kevés a forrása, és nem tudta itt semmi kidolgozni a munkát. Tudom, hogy a Letország szomszédos országaiban a helyzet már jobb, az intézmények sokat dolgoztak ezen a témán, felhívták a figyelmet a kérdésre, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és már olyan lépések is tettek, amelyeknek a célja a megelőzés. Én is rátérnek a történeti adatokra. 2014-től Dubroszka Straciva kollégával együtt Horvátországban mi már próbáltuk felhívni a figyelmet a témára írásos nyilatkozatokkal. Annyi akkoriban még lehetőség volt írásos nyilatkozatok benyújtására, és megpróbáltuk felhívni a figyelmét a Európai Parlamentnek erre a témára, hogy a termékek kettős minőségben jelennek meg. Panaszokat kaptunk a saját választókörzetünkben gyakran, és láttuk, hogy ezek a különbségek élnek. És most ugyanott vagyunk, a kelet-európai országok, közép-európai országok beszélnek erről, de szeretnék támogatást kapni az úgynevezett 15-ök EU-jától, azoktól a tagállamoktól, akik az új tagállamok 2004-es csatlakozása előtt is EU tagok voltak, hívjuk őket régi tagállamoknak, hát minimális a támogatása részükről. Szeretném, ha ez megváltozna, ez itt már politikai kérdés. Hogyha a termékeknél, mondjuk mosopornál, élelmiszernél, kozmetikumoknál, hogyha nem lényeges a különbség, akkor is diszkriminációról van szó, és ez nagyon negatívan mutatja be az EU-t. Van egy bizottsági javaslat, a bizottság is részt vesz ebben a folyamatban. Juncker úr már szeptemberben jelezte, hogy ez elfogadhatatlan. Ugyanaz a termék, ugyanaz a címke, ugyanaz a cég, de különböző tagállamokban, különböző minőségben értékesített termékek. Ez elfogadhatatlan és üdvözlöm azt, hogy élelmiszer és élelmiszer minőségi tudományos központot állítottunk föl. Nemrég történt ennek a megnyitása. Ez a központ fog dolgozni a tájékoztató rendszerek összekapcsolásán, be fogja vonni a tagállamokat, határon átnyúló kapcsolatokat fog ösztönözni a tagállamok között. Ez az első lépés. Ugye először föl kell, hogy ismerjük, hogy hol léteznek ezek a különbségek. Nagyon sok termék van kín a piacon, mm, meg kell néznünk, hogy mely cégeknek előnyös ez a mostani helyzet. Úgyhogy nagyon is üdvözlöm, hogy a parlament megtette az első lépést ebben az irányban, és remélem, hogy a munkát a jövőben folytatni tudjuk. A kelet-európai és közép-európai fogyasztók ugyanolyan minőségű terméket kell, hogy kapjanak, mint a nyugat-európai fogyasztók. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm. Üdvözlök uh, mindenkit. Először is Szenalova asszonynak szeretnék uh, köszönetet mondani szorosan együtt dolgozunk vele ezen a témán, és a fogyasztói jogszabályok határon átnyúló végrehajtásán is több felszólaló említette, hogy ez a téma is szorosan kapcsolódik a kérdéshez. Több hozzászóló is említette, hogy a bizottság milyen tevékenységeket végzett az elmúlt évben, illetve Juncker úr beszédére is utaltak. Az elnök az unió helyzetének, helyzetét bemutató beszédében egyetemen megfogalmazta, hogy elfogadhatatlan, hogy másodosztályú módon kezeljenek állampolgárokat, vagy az állampolgároknak ilyen benyomása legyen. a kormányokkal, érdekelt felekkel sokszor felvettük már a kapcsolatot, és tudjuk, hogy ez a gyakorlat létezik. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az fogyasztók bizalmát föntartsuk az egységes piacban. Ugyanakkor ezt az üzleti világ számára nyitottként kívánjuk föntartani, és gazdaságilag jövedelmező lehetőségként a félrevezető diszkriminációt jelentő vagy korlátozó üzleti gyakorlatok ellen mindig is föllépünk. A teljes vitában is ugye elhangzott ez. Röviden összefoglalnám, hogy jelenleg mit teszünk. Az első lépés az volt, hogy a élelmiszerlánc jobb működésével foglalkozó magas szintű fórum figyelmét felhívtuk arra, hogy foglalkozzon a témával, és egyeztessenek az élelmiszerek területén a legfőbb érdekelt felekkel. A fórum mandátumot kért a bizottságtól, és a közös kutató központja egy jelentős teszt módszert kezdett el kidolgozni. Tavaly elkezdődött teljesen átfogó módon ez a munka. Az összes lehetséges érdekelt felett bevonták a tagállami hatóságokat, az élelmiszerlaboratóriumokat, ipari és fogyasztói szervezeteket. Az elképzelés az, hogy kidolgoznak egy olyan módszert, amely tudományos és az érdekelt felek elfogadják úgy, oly módon, hogy mindenki használhassa azt, és releváns erős bizonyítékokat szolgáljon. Reméljük, hogy néhány hónapon belül, vagy talán már a következő hónapban a módszert kidolgozzák, és a teszteket egy sor tagállamban koordinált módon le kéne folytatni, ez a cél. Ugye ez főleg mondjuk, hogy az új tagállamokat érinti, hogy az utolsó hozzászóló is fogalmazta, de a 15 tagállamból más tagállamokat is be fognak vonni. Év végére fog az első fázis lezárulni. A bizottság megvizsgálta a vonatkozó jogszabályokat, és hangsúlyozzuk, hogy a meglévő jogszabályokat kell jobban és megfelelően alkalmazni. Például a az élelmiszer minőségre vonatkozó jogszabályok tekintetében is ez érvényes. 2015-ben az iránymutatások kidolgozásakor közvetlenül utaltunk a termékek kettős minőségére. Teljes mértékben tiszteletben tartva ezt az iránymutatást, egy specifikusabb iránymutatást is kidolgoztunk feljegyzés formájában. Ezzel azt kívánjuk megmutatni, hogy a meglévő jogalkotás keretei között hogyan lehet megközelíteni a kérdést, és konkrétan az élelmiszerek témáját vettük elő, hiszen az összes közleményben az élelmiszertermékeket említik. Együtt dolgozunk a nemzeti végrehajtó hatásokkal, ez az élelmiszer szektorra is érvényes, és általában a fogyasztóvédelemre. Workshopokat szervezünk velük, megpróbálunk eszmecserét folytatni, megpróbálunk képességeket, gyakorlatokat terjeszteni. A hatóságok, minden tagállam részéről a hatóságok számára társfinanszírozást is próbálunk biztosítani azért, hogy a saját kapacitásukat kifejleszék. Néhány hónapon belül majd látni fogjuk, hogy milyen további tagállamok kívánják ezt a lehetőséget használni. Ezzel a munkával párhuzamosan Jorova biztos asszony közvetlenül foglalkozik a témával, a kereskedelmi szervezetekkel, illetve vállalkozásokkal kezdett meg párbeszédet, főleg olyan cégekkel egyeztet, akik mm, a teszteknek alanyai voltak. Először is az összes aspektust kívánja, fölkívánja mérni az egyeztetés során, beleértve a fogyasztók véleményét, benyomását is, a politikai aspektusokat is, és így kíván megoldáson dolgozni. Ahogy többször is elhangzott, ez belső piaci kérdés, nagyon fontos téma, hiszen fontos, hogy a fogyasztók bízzanak a belső piacban. A jelentések kapcsolatban, amiről most folytatjuk az eszmecserét, úgy gondolom, hogy nagyon fontos eh, és nagyon időszerű ez a téma. Ahogy említettük, a bizottság egy új eh, megállapodást eh, tervez a fogyasztók számára, egy új csomagon dolgozik, amikor egy sor fogyasztói jogszabályt fogunk ellene, ellenőrizni célzott módon, és célzott módon fogyasztói irányelvek módosításán is dolgozni fogunk közleményt is ki fogunk dolgozni azért, hogy azt bemutassuk, hogy a végrehajtást hogyan tervezzük a jelenlegi, jelenlegi érvényes jogalkotások tekintetében is. Most azon gondolkodunk, azt gondoljuk végig, hogy hogyan lehet a legjobb módon foglalkozni a kettős minőség kérdésével ebben a csomagban. Egy fontos kérdés számunkra, hogy maximális egyértelmű megfogalmazás, jogbiztonságot kell, hogy garantáljunk az üzleti vállalkozások számára. Azt is biztosítani kívánjuk, hogy a végrehajtó hatóságoknak lehetősége legyen a jogszabályok végrehajtására. Végül a bizottság, a tanács és a parlament számára is válaszokat kell adni, arányos, proporcionális válaszokat, és hatékony módon kell mindezt megtenni. Ez valójában egy közös munka, mi megkezdtük a munkát, és a jövőben is folytatni fogjuk ezt a munkát a New Deal keretei között. Fontos, hogy sikeresek legyünk ennek a munkának a tekintetében. A termékek kettős minősége nagyon erősen hat a belső piacon az állampolgárok véleményének alakulására, benyomásaira. Még néhány konkrét megjegyzésem lenne a jelentéssel kapcsolatban. Az élelmiszerre koncentráltunk, mert legtöbbször az élelmiszert említik. Az iránymutatásaink, a UCPD, a specifikus feljegyzés, ezek a szövegek a nem élelmiszer szektorra is érvényesek. A bizottsági szolgálatok szintén és a közös kutató központ szintjén a munkát jövőre ki kívánjuk terjeszteni más nem élelmiszertermékekre is. A márkajelzéssel ellátott termékek esetén, főleg amikor hasonló a kiszerelés, ilyen tekintetben az összes csomagolási elemet figyelembe kell venni, tehát hogy például egy híres márkanévet megjelölnek a terméken, vagy pedig ez egy magán márkájú termék, ez számunkra, tehát mi ezt úgy ítéljük meg, hogy ez nem annyira fontos, hanem maga a csomagolás kialakítása az, ami a lényeges. A Közös Kutatóközpont munkája tekintetében reméljük, hogy az év felé már több bizonyíték áll rendelkezésünkre, erősebb bizonyítékok, közöm szépen, hogy dolgoznak ezen a jelentésen, és teljes mértékben figyelembe fogjuk venni az önök jelentését. Köszönöm szépen, és végül az előadónak adom meg a szót. E, köszönöm. Kedves kolléganő kollégák, köszönöm a hozzászólásokat, a vitát. Várom a módosítókat, és bízom benne, hogy nagyon jó minőségű jelentésünk lesz, amely tovább viszi ezt a témát. Mindenkivel egyetértek, aki a témában igazából azt veszi észre, hogy ez a belső piac bizalom visszaállításának a módszere. Köszönöm. Rendben, köszönöm. Köszönöm és itt van uh, a módosítók előterjesztésének a határideje, ez április 17-e 12 óra. Köszönöm szépen, akkor áttérünk az utolsó témánkra, a napirendünkön. Ez egy véleménytervezet megvitatása, címe pedig uh, a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok joga és kötelezettségei, és Anna Maria a jelentéstevő. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy bemutathatom. A személyi adatok szabad áramlásáról szóló jelentésemet. A biztonságos internet mindenki számára. Nagyon fontos, hogy mindenki számára, a cégek számára is azonos feltételek legyenek, ez a rendelet ténylegesen létrehozza az Európai Unióban az ötödik mobilitási szabadságot, az adatok mozgásának a szabadságát. Nagyon fontos, hogy az értékteremtő láncban ne legyenek itt sem akadályok. Ez vonatkozik a felhős számítógépes szolgáltatásokra, az innovációkra, néhány számot szeretnék most felsorolni, hiszen ezek önmagukért beszélnek. Az Európai Unióban a költségek igen jelentősek az adat mozgással kapcsolatban, és körülbelül évi 8 milliárd eurót jelentenek. Ez megfelel a Kanadával és dél kóreával kötött szabadkereskedelmi egy megállapodások összegének. És igazából 2016-ban 60 milliárd euró értékben cseréltek adatok, és most 160 milliárd euró növekedhet ez 2020-ig. Éppen ezért alapvető ez a javaslat. A célunk az, hogy ne legyenek nemzeti adatlokalizációs szabályok, és hogy az adatok teljesen szabadon áramolhassanak. Három fő előnye van ennek a javaslatnak. Az egyik a határokon átnyúló mobilitás. Növekszik a nem személyes adatok tekintetében. Nagyon fontos az, hogy a tárolási követelményeket is megfelelő módon alakítsuk. A egy tagállamban tárolt adatok átvitelét meg kell könnyíteni. A jelentésem bizonyítékokon alapul. Köszönöm szépen a bizottságnak az együttműködést, a tanácsnak, az árnyék előadók. Már volt egy árnyék előadói megbeszélésünk. A kollégák is nagy mértékben hozzájárultak a jelentéshez. Köszönöm megköszönni a titkárságnak, mindenkinek, aki hozzájárult szakértelmével az anyaghoz, hiszen egy roppan technikai témáról van szó. A jelentésem öt fő területre vonatkozik. A biztonság, a közhatóságok hozzáférése, a vegyes adatok és az áttekintés. Tehát nagyon sok dolgot kell még tisztázni, és nagyon sok kérdést kaptunk a hatály. Az adatok szabad áramlása a magán és a köz vállalatokat is érintse. Ez pedig nem, de, de ez nem jelenti azt, hogy köteleznénk hatóságokat arra, hogy az adatokat egy másik tagállamba vigyék. De ne legyen tilos, amennyiben a közbiztonságban nem ütközik. Ezen kívül még azt is tisztázni kell, hogy eh, igazából a kormányzat minden szintjére vonatkozik ez regionális, helyi és nemzeti szintre. És eh, itt bizonyos korlátozások is vannak, eh, szabályzási és adminisztrációs. Ez ugyanúgy vonatkozik a helyi, regionális és nemzeti szintre. A biztonság tekintetében figyelembe veszük a létező egyezményeket, és a jelen jogalkotás segítségével is el tudjuk mondani, hogy mit értünk itt közbiztonsági kivételek alatt. És nagyon fontos, hogy ez közértetően, áttekintetően tiszteljük. A közhatóságok adatokhoz való hozzáférése legyen fair, és a cégek ne tarthassanak vissza információkat a közhivataloktól és hogyha egy tagállamon kívül vannak adatok tárolva, ahhoz is hozzáférhessenek a tagállam hatóságai. És pedig úgy, hogy ne kelljen formálisan kikérni az adatokat. A szerverek, ha egy másik tagállamban vannak, akkor is legyenek hozzáférhetőek a vegyes adatok tekintetében, itt igazából nincs ellentmondás a jelen szabályzás és a korábbi. Tehát különféle jogszabályok vonatkoznak a vegyes adathalmazokra. A vegyes adathalmazok, és a, ahol személyes adatok is vannak, és a nem személyes adatokat is lefedi a rendelet ahol vegyes adathalmazok vannak, ezek legyenek beazonosíthatók, de vannak olyanok, ahol nem lehet elválasztani személyes adatokat a nem személyes adatoktól. A szakértők szerint egyre több vegyes adathalmaz lesz, de egyre kevesebb személyes adat szerepel ezekben. és a szakértők szerint, tehát például lehetnek e-mail címek, nevek, adminisztrációs jellegű adatok. Tudjuk, hogy a GDPR-t azoknak a cégeknek is figyelembe kell venniük, akik nagyon sok pénzt fektettek ebbe bele, és a KKV-knek ne legyen plusz költségük. Tehát az általános adatvédelmi rendelet, a GDPR a nem személyes jellegű adatokra vonatkozik a vegyes adathalmazokban. Az általános adatvédelmi rendeletet nem lehet megváltoztatni, a, és a hatáját sem lehet megváltoztatni. Tiszteletben tarthatjuk a GDPR hatáját, de nem terjeszthetjük ki. Tehát, ahol személyes adatok vannak az Európai Unióban, az általános adatvédelmi rendelet érvényes, hatályos. Azt javaslom, hogy a mi rendeletünk az egész adathalmazra vonatkozzon. Az általános adatvédelmi rendelet értelmében. Nagyon fontos, hogy itt jogbiztonság legyen, és tisztázott helyzet, hiszen a jövőt nem szabályozhatjuk le. Ezért javasoltam azt is, hogy a bizottság iránymutatókat mondja. Nagyon sokat tanultunk az általános adatvédelmi rendeletből, ahol az érintettek iránymutatókat kaptak, hogy hogyan is értelmezzenek dolgokat. És igazából nagyon fontos az, hogy közérthető legyen, a bizottságnak pedig iránymutatókat kell kidolgozni, mielőtt hatályba lép a rendelet. Ezen kívül megadtuk a rendeletben azt a lehetőséget is, hogy alkalmazkodjanak. Itt természetesen fontos a technológiai fejlődés, az innováció, és szerényeknek kell lennünk. Természetesen személyes adatok védelme prioritás marad, de minden esetben az általános adatvédelmi rendeletnek figyelembe kell vennie a szabad mozgást. Az adatok szabad áramlása azt jelenti, hogy a felhasználók válthatnak szolgáltatót. A szolgáltatók piaci játékosok, és a piaci játékosokkal együtt működve kell jogszabályokat alkotni. Nagyon örülök, hogy a vállalatok együttműködnek, azonban ez nem Bianco csekk az érintettek és az ipar számára, hogy bármit megtehessenek, hiszen itt vannak bizonyos keretszabályok. Éppen ezért kértük meg a bizottságot, hogy szorgalmazza és monitorozza a folyamatot. Nagyon fontos az, hogy jó egyensúly legyen a piacon és meghallgattuk az érintetteket, amikor megkerestek minket, és korábbi viselkedési kódexek tapasztalatai azt mutatják, hogy több időre van szükség. Éppen ezért javasoltam, hogy legyen összességben egy két év a viselkedési kódex kidolgozására, és itt a legelőíróbb részeket csökkentettem, hiszen a túl sok előírás az nem túl jó. Sokkal jobb a viselkedési kódex, hogyha a gyakorlat alakítja ki, és itt szerintem az iparnak jobb a kompetenciája, mint hogyha mi gondolkodnánk itt. A felülvizsgálat, a felülvizsgálat nagyon lényeges, hiszen egyfajta kiértékelés, de ez nem jelenti azt, hogy újjáírjuk. A bizottságnak igenis be kell nyújtania egy jelentést, és a társjogalkotóknak is fel kell becsülniük hogy mi a helyzet. Tehát, hogyha innováció van, hogyha, amit most nem tudhatunk, ezt is le kell rövidíteni, tehát 5-ről 3 évre vittük le az áttekintés, a felülvizsgálat határidejét. Még három területre koncentráltam, ahol különleges kiértékelési szükségletek vannak. Ezek a vegyes adathalmazokban meglévő szürkezónák, a tagállamok átültetése és a visszaélés is, illetve a viselkedési kódex. Elnökasszony, végezetül pedig remélem, hogy ez a jobb jogalkotás iskola példája, és remélem, hogy tényleg egy olyan rendeletünk lesz, amely deregulál. És sokat beszélünk Kínáról. De itt arról van szó, hogy a saját versenyképességünket növeljük a jobb jogalkotásnak iskola példája ez. Kevesebb legyen a széttöredezettség, tehát ez tényleg valami, ami előmozdítja véleményem szerint a belső piacot. A bizottság jelentése jó, nagyon jó hatástanulmányokon, esettanulmányokon alapul. Most a mi felelősségünk az, hogy tényleg egy ferrari hozzunk létre ebből az alapanyagból. És most várom hozzászólásukat, javaslataikat. Szeretnék minél hamarabb tárgyalásokat folytatni a bolgár elnökséggel. Kérek mindenkit, hogy segítsen ebben. Tehát, hogyha valaki ebben tud segítséget adni, akkor kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt az egyértelmű és világos áttekintést. Az árnyék előadók következnek a szociális demokraták nevében Saldemoza asszony. Köszönöm szépen, Dánul fogok beszélni, de mielőtt ezt megteszem, egy dolgot szeretnék elmenni. Ne, ne hajtsunk rá a Ferrari-ra, Volvo legyen ez, jó? A Volvo több biztonságot kínál, tehát ne gyorsítsuk, hanem biztonságosan vezessünk, és most Dánul folytatom. De tehát a Volvo-t úgyis Svédországban e, gyártják. Ez egy kicsit e, technikai jellegű anyag, ezért Dánul szólok hozzá. Köszönöm szépen Koráca Pilt képviselőasszonynak az elvégzett munkát. Ez jó kiinduló pont az együttműködéshez. Volt már egy árnyék előadói megbeszélésünk, és a dokumentumok világossá teszik, hogy meghallgattak bennünket, megértették a kéréseinket, a gondolatainkat, azt hiszem jó eredményre fogunk jutni ezek után. Jó jogalkotásról beszélünk, és fontos, hogy ezt sikerre vigyük a make it or break it kérdése felmerül Kínával össz, való összefüggésben, de azért azt gondolom nem szabad túlértékelni a veszélyeket se. Úgy gondolom, hogy a lehető leggyorsabban kéne eredményre jutnunk, de jó is legyen az eredmény. Legyen ez egy biztonságos eredmény, hogy úgy mondjam négy konkrét kiegészíteni valom van, aztán van egy néhány dolog, ami inkább az eljárásra koncentrál. A hármas módosító indítvány a vegyes adatállományok. Úgy gondoljuk, hogy a frakcióm nevében mondom ezt, úgy gondoljuk, hogy helyes, amit a tanácsnál mondanak, hogyha vegyes adatokról van szó, akkor szükség van egy módosításra. Nagyon fontos ezek után, hogy ne legyenek kétségeink, hogy védve vannak-e az adatok, ez egy alapfeltétel kell, hogy legyen. Az adatok szabad mozgásának alapfeltétele a biztonság. Meg kell, hogy legyen a bizalom, hogy a személyes adatainkat tényleg személyesen is kezelik. Ezért úgy gondolom, hogy itt fordítva kéne közelíteni a kérdéshez. Aztán egy további kérdés a public security, a közbiztonság kérdése, ez szóba került, mint mondtam, azt hiszem egyet is értünk nagyjából. Úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy ugyanarra gondoljunk a közbiztonság esetén, ahogyan ugye erre van már azért esetjog, precedens az Európai Unióban, hogyha ebben egyet tudunk érteni, akkor talán másképp is fogalmazhatnánk. Nem csak arról van szó, hogy technikai akadályokat alkalmazzunk egy olyan jogalkotás kapcsán, amelyre nincs szükség, hanem arról van szó, hogy adatokat lokalizálni, ha szeretnének, akkor ezt világosá kell tenni. Nem kell ezt teljesen egyetlen előírni, a tagállamra is lehet bízni. Tehát a tagállam azt mondhatja, hogy kockázat esetén dokumentációra van szükség. Ezzel kapcsolatban is lesz majd egy módosítom. Úgy gondolom, hogy itt sem vagyunk egymástól túl messze. A 24-es módosítót is köszönöm. Itt egy bürokrácia megszüntetéséről, leépítéséről beszélünk. Ha az egészet működtetni akarjuk, akkor nyilvánvaló, hogy a tagállamokban is bízni kell, és ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy egy másik államban tárolt adatokhoz egyáltalán ne férjenek soha hozzá. Itt szerintem a 24-es módosító helyes a bürokráciát leépítjük, és a cégek lehetőséget kapnak arra, hogy meghallgassák őket ebben a folyamatban. Én jónak és fontosnak tartom, hogy ezt a bürokráciát leépítsük. Fontos, hogy eh, a tagállamoknak ne kelljen félniük az új szabálytól. A magatartási kódex a következő Az, itt időszakokról beszélünk, adott esetben rövidítés is szóba kerülhet, és talán az ágazatra kéne bízni, hogy ö, ö, alakítson ki egy magatartási kódexet, talán itt egy hatékonyabb ö, megoldás irányába kellene törekednünk. Egy kommentárom is valami a workshopon elhangzott a szakbizottságban, amikor első alkalommal került ez szóba, a meghallgatásnál azt mondtuk, hogy van egy szürke zóna. Nem nehéz megállapítani, hogy milyen személyes adat. Nem annyira anonimizáltak az adatok, mint amennyire ezt lehetne talán kevésbé kéne ezeket anonimizálni, és hogyan, és utána végig gondolni, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy nem tárjuk szélesre a kapukat az adatok előtt. Szerintem ezt világosá kell tenni, és egy módosítót kell ö, alkalmazni, hogy világosabbat tegyük, mit is jelent itt a személyes adat. Hogyha az adatok szabad áramlását akarjuk, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy a személyes adatokat nem szabad teljesen megnyitni. Nem free accessről, szabad hozzáférésről, hanem szabad áramlásról, free flowról beszélünk. Az utolsó a titkárságnak szól, az utolsó kommentárom. hétfői kéne a módosítókkal előállni, de a munkatársaink egyszerűen nem tudják feltölteni ezeket addig, mert van egy technikai akadály ennek pillanatilag. Köszönöm szépen a jó együttműködést, és biztos vagyok abban, hogy megtaláljuk a szükséges megoldásokat, ahol még nem értünk teljesen egyet. Okay, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Ami a határidőt illeti, a titkárság azt mondja, ha egy nappal meg lehet hosszabbítani. Tehát 27-e lenne akkor, is. Anna Maria egyetért, hogyha szeretné. Az ECR esetében Dalton úr megbetegedett. Most én beszélek a nevében köszönöm szépen az előadónak az együttműködést és a nyitottságot a párbeszéd során. Az árnyék előtöket bevont az előkészítésbe, és úgy gondolom, hogy a fordítás után még simában tudunk együttműködni, az eljárás jobban működik, majd teljes mértékben támogatja a a kivételek számának csökkentését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy van egy tényleges kockázat, hogy visszaélnek a kormány és a helyi hatóságok szintjén a lehetőségekkel, és lokalizálják az adatokat, és ezért ö, ö, tegyük letvény, hogy a parlament ambíciózusan közelítsen a hatályt, illetően van egy kockázata annak, hogy nem leszünk elégedettek és csalódottak leszünk, és nem tudunk számos adatot eltüntetni a nem személyes adatok áramlása előtt. Nagy kár lenne ezért, mert a piac liberalizációnak előnyei nyilvánvalóan összefüggenek az adatok szabad áramlásával. Itt nem akarjuk nehezíteni a hatóságok dolgát, ezért üdvözöljük az előadó módosítóit, mi szerint legitim lekéréseket lehetővé kívánnak tenni, tehát a hatóság számára a gyorsabb hozzáférést biztosítani, és itt azt gondoljuk, hogy az eddigi ülések sokat segítettek a megoldás megtalálásában az előadó hangsúlya, az, hangsúlya azt is, hogy a közbeszerzéseknél is új kötelezettségek keletkeznek, ez fontos megjeleníteni a szövegben is, erősíti és növeli a javaslat felügyeleti átdolgozási lehetőségét, és úgy gondolom, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy reagáljunk a változásokra, olyan változásokra, amelyeket egyelőre nem látunk itt a, az adatállományokkal kapcsolatban is egyetért az előadóval, az Európai Bizottsággal tárgyaltunk már ebben az ügyben. Ez a rendelet és a GDPR kiegészítik egymást, és nincsen átfedés, ugyanazon jogi térségben mozognak itt az Európai Unióban. Két, ami az adatállományokat, a személyes és nem az adatállományokat illetően, persze vannak nem személyes adatok is, hogyha ezeket kivennénk a hatály alól, ez korlátozná az előnyöket, és igazából a rendelet alkalmazása nem személyes adatok vonatkozásában nem jelenti, hogy a GDPR alatt a személyes adatok védelme rosszabb lenne. Hogyha ezt a megközelítést alkalmazzuk, és külön tároljuk az adatokat, akkor a kis és középvállalatoknak okozunk nehézségeket az adatszállítás. Itt egyetértek az előadóval, lehetővé kell tenni a piac számára, hogy egy magatartási kódexet készítsenek, és meg kell nézni, hogy ez működik-e. Amire fókuszálni kell, az a rendszer transzparenciája, és ahol a váltás könnyű. Mindkét elem a versenyt erősíti, és a szolgáltatások minőségét a felhasználók vonatkozásában, és ez segít a kis és középvállalatoknak az ECR egy néhány, az ECR egy néhány módosítóval áll majd elő, olyan értelemben, hogy itt elmondtuk, de a fő irányelvet illetően egyetértünk az előadóval, és örülünk a további együttműködésnek. Anna Mariával. Most pedig eh, Karáncova asszonynak adok, mint állt előadónak, eh, árnyék előadónak szólt. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a Ferrari és a Volvo közül melyiket választanám, de a triológust ugye közösen folytattuk a típus minősítés tekintetében. Persze a Skoda is egy jó márka. Talán a legfontosabb téma, hogy az autó kikerüljön az útra gyorsan. Szeretnék eh, igazán köszönetet mondani Anna Marinának a jelentésért. Nagyon jó irányba mutat. Üdvözlöm azt is, hogy megpróbáljuk fölgyorsítani itt a parlamentben az eljárást. A vegyes adatbázissal kapcsolatos kérdéseket még a frakciómmal egyeztetnem kell. Lenne néhány megjegyzésem, négyes cikk, ez rendelet, nem irányelv, ezért talán egyetemen meg kéne fogalmazni, hogy a lokalizációs tiltás az a tagállam jogalkotásához kapcsolódik, és nem pedig az üzleti felek közötti kapcsolatra érvényes. Anélkül, hogy az adatlokalizációs igényt pontosítanánk, itt félreértés merülhet föl. Teljes mértékben támogatom azt, hogy a tagállamok nem írhatnak elő tiltásokat, például, hogy melyik helyen kell tárolni az adatokat, de ugyanakkor itt magánszerződést kell kötni a szolgáltatóval, tehát bármi is történjen a lokalizációval, ez egy kereskedelmi döntés kell, hogy legyen. Az előadó módosítója elfogadható, de plusz magyarázatra van szükség azért, hogy pontosítsuk a szöveget. Hatos cikk. Egyetértek az általános módosítóval, ami a tanácsi munkát is tükrözi. A Principle of Interoperability terminus bevezetése szerintem félrevezető lehet. A vállalkozásoktól nem azt kérjük, hogy az összes szoftverük legyen interoperabilis. A hordozhatóság nem azt jelenti, hogy az A cégnek tudnia kell kezelni a B cég adatait, illetve fordítva. Ez azt jelenti, hogy egy fájból képes kell, hogy legyen a cég kivonni az adatokat, és aztán következik a feldolgozás, és változhat itt a formátum is. A GDPR az interoperabilitásról interoperabilis formátum szintjén beszél, ez a hatos preambulum pontban szerepel, és gépileg olvasható formátumot jelez meg, tehát jelöl meg, úgyhogy talán újra utalni kéne a struktúrált közösen vagy általánosában használatos és gépen olvasható formátumot kéne itt is megjelölni. Aztán a vegyes adatbázisok tekintetében a 9-es cikk, illetve a 28-as preambulum pontot pontosítani kell. Mit is akarunk pontosan itt az iránymutatásokban megfogalmazni? Itt csak arról van ez szó, hogy a kapcsolat mit jelent, vagy esetleg, ahogy a preambulum is jelzi, itt jó gyakorlatokról is szó van. A bizottság gyakorlatilag bármit és mindent bevehet az iránymutatásokba. Ezért hasznos lenne, hogyha több iránymutatást adnánk az iránymutatásokhoz. Három téma és néhány kisebb preambulum pont módosítás ellenére is úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a jelentés, és várom, hogy együtt dolgozzunk. Anna Mariával, Krisztál, a többi kollégával. Fontos ez a fáj. Köszönöm szépen. És a saját módosítóimat angolul fogom benyújtani, csak azért, hogy fölgyorsíthassuk a folyamatot. Köszönöm, köszönöm szépen. Zöld frakció nevében meghallgatjuk a képviselőt, a Reda asszonyt. Köszönöm szépen, én is köszönetet kell, hogy mondjak a jelentését, és felgyorsítjuk a tárgyalásokat. Egyetértünk ezzel, egyetértünk a vegyes adatbázisokra vonatkozó megjegyzésekkel, hogyha az adatok nem kapcsolnak és könnyen leválaszthatók, akkor itt nem vegyes adatbázisról van szó. Egyszerűen nem lehet egyetemű elválasztást kérni a személyes és nem személyes adatok között bizonyos esetekben. A GDPR az minden személyes adatra vonatkozik. gondolom, hogy a tekintetben nagyjából már egyetértenek, egyetértenek a frakciók, ambiciózus határidők tetszenek nekünk, illetve a felülvizsgálati időszak lerövidítése is pozitív. Úgy gondoljuk, hogyha tovább korlátozzuk és pontosítjuk a biztonsági kérdéseket, akkor el tudjuk érni, hogy az adatlokalizáció témájában az, a tagállamok teljesíteni fogják a kötelezettségüket. Az is jó elképzelés, hogy a közbiztonsági kivételet pontosan a felülvizsgálatba bevegyük, mert lehet, hogy a tagállamokra nincs is szüksége ilyen kivételre. Aztán érdekes az elképzelés, a lokalizációs kötelezettség és az egységes digitális kapu témának az összekapcsolása. Ma kezdjük meg ennek a tárgyalását. Ha a bizottság ezzel egyetért, akkor ez egy jó elképzelés, és esetleg technikai szinten már most megkezdhetjük ennek a tárgyalását. A legfontosabb információk ugye a elérhetők legyenek az emberek és a vállalkozások számára, ez fontos. Van egy olyan téma, ahol kicsit más az elképzelésünk, ez a viselkedési kódex az adatlokalizáció tekintetében. A nyílt standardok említését pozitívnak tartjuk, azt is támogatjuk, hogy a standardizált gépileg olvasható adatok pontos megjelölésre kerülnek. Azt viszont nem értjük, hogy nem személyes adatoknál miért kell legyen viselkedési kódex, amikor a GDPR-ban van egy jogi kötelezettség a lokalizáció tekintetében. A vegyes adatbázisokat is figyelembe véve a lehető legközelebb kell, hogy legyenek ezek a szabályok, ezek az intézkedések. Ezért mi azt javasoljuk, hogy az adat lokalizáció tekintetében a nem személyes adatokra, ugye a GDPR-ban ott van a kötelezettség, ezért nem vagyunk arról meggyőződve, ahogy a bizottság a, magyarázza, hogy nem elégséges a bizonyíték erre vonatkozóan. Hát, hogyha a GDPR-nál elég volt a bizonyíték erre, akkor amikor adatátvitelre van szükség, akkor, vagy adathordozhatóságról van szó, akkor nincs nagy különbség a személyes és nem személyes adatok között. A, ugyanolyan körülmények között kell a hozzáférés biztosítani a személyes, nem személyes adatok esetén. Ezek a legfontosabb témák, amelyekben kicsit más a véleményünk, de a jelentéstervezetet valóban jónak tartjuk, megfelelnek a hangsúlyok, és biztosan gyorsan fogunk tudni tovább lépni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és most megadnám a szót Sestani úrnak az Európai Bizottság részéről. Tessék! Morning, everyone. Mm, jó napot kívánok! Köszönöm szépen ezt a kiváló munkát, amit ez a szakbizottság végzett a digitális belső piac érdekében. Köszönöm Karadza Bilt asszonynak a végzett munkáját. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek, és köszönöm a felszólalóknak javaslataikat. Alapvetően megállapodás van köztünk a legfőbb dolgokban, ez egy nagyon fontos téma, és nagyon lényeges hozzászólásokat is hallottunk. Most a pontokról és a veszőkről fogunk majd vitázni, tehát a szövegezés finomságairól. Az alap elvekben teljes mértékben egyetértünk. Várjuk a további szoros együttműködést, hogy javítsunk a szövegen. Pontosítok néhány dolgot, és először is üdvözlöm azt a tényt, hogy a kivételt fenntartják, tehát hogy nem akarták a kivételeket kiterjeszteni, hogy szólnak a közbiztonságról, és hogy ez mit jelent. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a személyes adatok védelmére is gondolnak, nagyon fontos az e-kormányzat számára az, amit a javaslatában megfogalmaz, a közszféra adatpolitikájával is teljes mértékben egybevág. Nagyon fontos, hogy a tervezet a közszférára is kiterjeszti a rendelet hatáját. Ezen kívül nagyon jó, hogy a közigazgatás minden szintjére vonatkozik, a helyi, regionális és országos szintre. Adatokhoz való hozzáférés nyilvánvaló, hogy ez a mechanizmus nem -e lecserélni a meglévő jogalkotási folyamatokat. Nagyon sok olyan gyakorlat van, amely megkönnyíti már az adatokhoz való határokon átnyúló hozzáférés például, amennyiben európai elfogató parancs van, vagy adatokra van szükség adózási tekintetben. Az ötös cikk tényleg egy őr, és a abban az esetben, amelyben nincs egyéb együttműködési mechanizmus, akkor ez biztosíthatja az adatokhoz való hozzáférést egy másik tagállamban. A, a, a legaggasztóbb téma és legproblémásabb a vegyes adathalmaz, ahogy a Bildasszony is említette, az a tény, hogy ez a rendelet nem változtatja meg az általános adatvédelmi rendeletet, illetve annak az alkalmazását. Ez nagyon fontos az Európai Parlamentnek, és ez ugyanilyen fontos a bizottságnak is, amikor ez a következő ciklusban ismét téma lesz. Nagyon fontos, hogy megértsük a szövegezést, a jogi nyelvezetet, és ez alapján ez a rendelet nem változtat semmit az általános adatvédelmi rendeleten, illetve alkalmazásán. Tehát az adatvédelemre az általános adatvédelmi rendelet vonatkozik. És a személyes adatok nem fognak ezen rendelet hatája esni, hiszen ez a közadatokról szól, és nem a személyes adatokról. De úgy gondolom, hogy ez igazából a szövegezés kérdése. Ami az adatok hordozhatóságát illeti, esélyt kell adni az iparnak, de nagyon fontos az, hogy eh, a számhordozási szolgáltatóváltás is beletartozzon ebbe. Hogyha világosan megnézzük, akkor Európában eh, elég nagy különbségek vannak a tagállami gyakorlatok között. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy a potenciális ügyfelek bizalmát növeljük. Ennek érdekében viszont garantálni kell, hogyha szolgáltatót váltanak az ügyfelek, akkor ez ne legyen problematikus. Tehát a számhordozás és szolgáltatóváltás is nagymértékben hozzájárul a bizalom fenntartásához. Egy másik aspektus az, hogyha szeretnénk fenntartani ezt a viselkedési kódexet, akkor az érintetteket is mozgosítani kell, tehát a nagy nemzetközi szolgáltatókat. De a kisebb szereplőket, és nagyon sok kis szereplő van. De nagyon fontos a KKV-k részvétele. Meg szerintem az eddigi idő az eléggé hosszadalmas. Nagyon fontos az, hogy nagy szintű, magas szintű, magas szinten részt vegyenek a folyamatban a KKV-k is az iránymutatók nem problematikusak a bizottságnak, de szeretnénk garantálni, hogy a folyamat ne húzódjon el emiatt. De ez szerintem nem lep meg senkit. Néhány még, még, még néhány megjegyzést. Az egyik árnyék előadó az adat elemzésre is kitért. Ez a bizottság javaslatának a része, ahogy a nem személyes adatokat definiáljuk. És nagyon fontos az E teljesítmény mérése, És fontos a névt, az adatok névtelenítése, amikor ez szükséges. Nagyon fontos az, hogy az általános adatvédelmi rendeletet itt megfelelő módon alkalmazzuk. Hiszen amennyiben nem névtelenítünk adatokat, akkor azok személyes adatoknak minősülnek. A általános adatvédelmi rendelet is erősen védi az adat mozgást, viszonylag egyszerű szabályokkal, tehát most ez vonatkozik személyes és nem személyes, vagy a vegyes adathalmazokra. Tehát az adatok szabadon áramolhatnak az Európai Unió területén belül. Üdvözöljük azt a tényt, hogy a szakbizottságuk nagyon nagy súlyt fektet arra, hogy begyorsítsa a folyamatot, és eh, ahogy Harancová azt is említette, a folyamatot még jobban be kell gyorsítani, ezt is üdvözöljük. A szerződés, illetve a kötelmi szabadságot is említettük. Igen, a közigazgatásban is megvan az, hogy legyenek európai vállalatok, legyenek állami magánvállalatok, tehát hogy szabadon dönthessenek hogy hol tárolják az adatokat, melyik szolgáltatónál vannak az Európai Unió területén. Még egy-két megjegyzésem van. Hallottuk a kötelezettség lehetőségét, de nem akarjuk, hogy az európai vállalatok harcoljanak, hogy helyet találjanak maguknak az európai felhő alapú területen. Tehát nagyon fontos, amikor kisebb szereplőkkel tárgyalunk, hogy a nemzetközi versenyben is megállják a helyüket. Tehát nagyon fontos, hogy az európai vállalatoknak azonos feltételeket szabjunk. Az adatvédelemben nagyon lényeges a viselkedési kódex, és tényleg szeretnénk mozgósítani az érintetteket. A bizottság már elkette a munkát, az együttműködést az iparral, a szolgáltatói és a felhasználói oldallal, hogy kialakuljon minél hamarabb egy viselkedési kódex. Most még egyszer szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak. Köszönöm a jelentést. Ezt az anyagot tényleg gyorsan előbbre vihetjük, nagyon rövid időn belül, és várom a végleges jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Visszatérünk az előadónkhoz. Koretza Bild az hogy köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, és hátás is vagyok a támogatásért, amit én megkaptam valamennyiüktől. Köszönöm szépen a bizottságnak, hiszen számos felvetésre reagált a kollégák részéről. Azt gondolom, jól értettem a kollégát, egy, van egy csomó dolog itt a szövegben, ami a kompromisszumosok eredménye is lehetne egy tárgyalásos folyamat következtében. Ezzel felgyorsíthatjuk a folyamatot. Örülök, hogy elismerik. A, ami a konkrét pontot illeti, Krisztel, köszönöm szépen. A vegyes adatállományokat tekintve nem tudjuk megváltoztatni a GDP-át, a mi törvényünkkel itt a személyes adatokat eh, meg kell védeni. Bármit is teszünk, a mi szabályozásunkkal a GDPR értelmében védik a személyes adatokat. Miért mondom, hogy ezt a rendeletet alkalmazni kell a vegyes eh, adatállományokra, mert eh, a GDPR érintetlenül hagyva nem tudjuk ezt megváltoztatni, nem a GDPR-tel alkalmazni mindenhol Európában. Nem tudjuk a kis és középvállalatokat kényszeríteni, hogy nem személyes adatokra a GDPR-t alkalmazzák. A szakértők elmondták nekünk, hogy a nem személyes adatok egy nagy részét adják a szürke zónának, és administratív adatokról beszélünk. Persze, nagyra becsüljük ezeket is, de akkor is administratív adatok, és Krisztel, hogyha Ferrari-ról beszélek, itt eh, arról beszélek, hogy nagyszerű autók vannak Európában, mindenki válassza ki a sajátját. És eh, nekünk van lehetőségünk eh, és hatáskörünk, hogy leállítsunk dolgokat, ahogyan tettük az elektronikus kommunikációs kódexel, stb és nem tudjuk megváltoztatni a világot nyilvánvalóan egyedül, de ha összefogunk, akkor van lehetőségünk változtatásra. Ha nem jól kezeljük a dolgot, akkor a növekedést, a versenyképességet korlátozok Európában, és Kína nyer. Ez egy komoly dolog. Tehát ártani nagyon tudunk. Ja, a közbiztonság valóban jól írtad le, Krisztel, teljesen egyetértek. Nincs félreértés, köszönöm a 24-es módosítót, nagyra becsülöm. A magatási kódexet tekintve Juliának és neked is válaszolok egyben. Az Európai Bizottságot arra késztetjük, hogy jobban szabályozzon, hogy több hatásvizsgálatot, több elemzést készítsen, aztán amikor egyszer tényleg megcsinálják, igen csak alaposan, hát elejétől végéig megvizsgálták, eh, ami a dolgok, akkor szerintem az eredményt eh, méltányoljuk, hogyha jól végezték a munkájukat a szakértők. És eh, az Európai Unióban vannak bizonyítékok, máshol is, hogy van a magatartási kódex azért működhet. A legjobb gyakorlatok az energiahatékonyság az adatközpontok esetében, az Tudom, hogy eh, nem az automatizációról van szó, tehát ne, nem akarjuk, hogy a GDPR legyen a modellje minden jogalkotásnak Európában. Van más is nyilvánvalóan, amit modellként lehet használni. A GDPR eh, eltér a mi modellünktől, de másfajta adatokat fedünk le vele. Nem gondolom, hogy a GDPR-t mindenképpen automatikus a modellnek kell tekinteni. Judy, annyit szeretném még elmondani, igyekszem kezelni az aggájaidat Um, két módon. Az egyik az, hogy az Európai Bizottság monitorozza a magatartási kódex folyamatot, ne csak értékelje a végén, hanem monitorozza. Az Európai Bizottság lehetőséget kap erre, és ez olyan értelemben történik akkor, ahogy a társi jogalkot ezt akarja. A felülvizsgálati folyamat, ez megint csak egy válasz lehetőség. Tehát a magatartási kódexet még be sem fejezték, és már elkezdtük értekelni. Tehát társjogalkotóknak nagyon nagy hatalmuk van, hatáskörük van, hogy közbeszóljanak, hogyha nem helyes irányba indul el a magatartási kódex folyamata. Tehát van lehetőségünk, hogy közbeavatkozzunk sokkal tovább tartana, hogyha egy előíró jellegű jogalkotások lenne, és megyük jobban figyelembe az érintetteket, monitorozzuk, ami történik, és legyünk szigorúak a felülvizsgálati folyamatban. Az névtelenség, az adatok névtelensége, és nem hiszem, hogy ezt hozzá kell nyúlnunk a deanomizációhoz, mert még a probléma megjelenése előtt ne kezeljük ezt a problémát. Várjuk meg, Júlia, mielőtt mész, köszönöm szépen a digitális single gateway, digital single gateway, ez fontos dolog. Abban bízom tényleg, hogy a tárgyalásotok gyorsan folyik, és akkor mi erre rá tudunk csatlakozni a szövegetekre, még a trilógus vége előtt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az ECR-nek, Daniel Daltonnak is a támogatást. Azt gondolom, hogy Dieter által felvetett ügyeket is kezelni tudjuk, ez belefér, nincs nagy bajom vele az iránymutatásokkal kapcsolatban. Igenis a rendeletben már szerepel, ugye még elfogadás előtt, a rendelet elfogadása előtt az útmutatások meg lesznek, hogy ne késletessük az egész folyamatot és elnök asszony, köszönöm szépen, várom a módosítókat, kedves kollégák, a cél az, hogy jövőben egyszerű szabályok biztosítsák a, a jogbiztonságot, és, gond, és e, kapjunk alás erős mandátumot, amikor tárgyalunk a tanácssal, és ne higítsuk fel túlságosan a szöveget. Nyilvánvalóan mindenkinek van joga arra, hogy módosítókat terjesszen elő, de legyünk összefogottak és tömörek és hatásosak. A módosítók határideje 27-e, nem 26-a, egy módosítás, márciusról beszélünk. Ezzel pedig lezárjuk ezt a napi rendet, sőt, egyben az ülésünket is berekezthetjük a következő április 23-án, 24-én lesz ezzel lezárom az ülést, köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a részvételt, köszönöm a titkárságnak, köszönöm a tolmácsoknak is a munkát, és kellemes időtöltést.